να υπενθυμίσω και πάλι ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλετε αίτημα για να σας δοθεί ο λόγος. Most a spontán uh, hozzászólások uh, kapcsán lesz lehetőségük jelentkezni szólásra, és persze a kék kártyás rendelkezésükre áll. Akár kártyával, akár elektronikus módon tudnak majd jelentkezni szólásra, most pedig az Európai Bizottság nevében Mimica biztos úrnak adok szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselő. A bizottság elkötelezett amellett, hogy megvédje és helyreállítsa az, Euró, Európai Euró, Unión belül és a világ szerte az erdőket. Egy jogalkotási keret Európai Uniós szinten létezik már erre. Nagyon sok erdő már eleve védelem alatt áll a madár és élőhely irányelv keretében, és ezek az irányelvek azt követelik meg, hogy az erdős élőhelyeket fenntartsák, illetve ö, visszaállítsák, ö, előnyös védelmi státuszt adjanak neki. Az Európai Uniós erdők nagy százaléka a Natura 2000 területek alatt védelmet élvez, és ehhez még az is hozzájárik, hogy a madár, illetve élőhely irányelveknek megfelelően az egész Európai Unió területén védelmet élveznek. A természetes és szükséges szövetségeseink ezeknek a jogoknak a védelmében a környezetvédők. A környezetvédelmi bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályok is szól, gondoskodnak az erdők védelméről. Az ezzel kapcsolatos irányelvet jelenleg vizsgáljuk annak kapcsán, hogy az erdőket hogy védi ez az irányelv, és a bizottság éppen most folytat egy széles körű nyilvános meghallgatást, ekkor majd meg, megnézzük, hogy szükség lesz-e arra, hogy ezt a jogszabályt továbbfejlesszük, illetve a végrehajtását javítsuk. Végül pedig a fajnyagokról szóló rendelet megakadályoz azt, hogy illegálisan kivágott faanyagot, illetve faanyagból készített termékeket hozzanak forgalomba az Európai Unióban. A környezetvédelmi bűncselekmények ugyanakkor a biztonságunkat és jólétünket is fenyegetik, és ezért nagyon fontos, hogy a szervezet súlyos bűnözés ellen ható 2018-tól 21-ig érvényes politikai, szakpolitikai ciklusokba is befoglaltuk őket, hiszen ez ösztönzi az Európai Uniós ügy, ügynökségek és a különböző jogvédő, illetve törvény fenntartó szervezetek közötti együttműködést. Azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy a tagállamok felelősek azért, hogy az aktuális jogszabályokat végrehajtsák, illetve megfelelő végrehajtó intézkedéseket fogadjanak el, és ide tartoznak a szankciók és a büntetések is. A bizottság ellenőrzi ezeknek a szabályoknak a végrehajtását, és fellépést kezdeményez, hogyha erre szükség van. Az Európai Unió ezen kívül pénzügyi forrásokat is rendelkezésre bocsájt az erdők fenntartható fenntartására, helyreállítására az Európai Erdős Stratégia keretében, illetve az Európai mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika keretében. Ott például 8,2 milliárd eurónyi közkiadás áll rendelkezésre a 2014 és 20 közötti több éves pénzügyi költségvetési keretben, és végül, de nem utolsó sorban, a világ erdőinek védelmére és visszaállítására vonatkozó igyekezeteket is támogatja az Európai Unió, tehát a biodiverzitás csökkenése ellen globális szinten is fellép. Ezeket az intézkedéseket jelenleg is tárgyalja a tanács és az Európai Parlament. És még egyszer alá szeretném húzni, hogy mennyire fontos szerepe van itt a fanyagokról szóló rendeletnek, amely a harmadik országokban folyó fakivágásra is kihat, illetve ezeknek az anyagoknak az Európai Unióba való importálására, valamint az Európai Unióban folyó fakitermelésre. A bizottságot többször figyelmezték arra, hogy bizonyos tagállamokban továbbra is illegális fakitermelés folyik, méghozzá az elsődleges erdőkben is. Jelenleg is alapos megfigyelés alatt tartja ezeket a helyzeteket. Románia esetében a bizottság együttműködik a román hatóságokkal a helyzet értékelésében, illetve a Kopernikus műhold felvételeit is kielemzi, amelyek a Natura 2000 védett területeket figyelik meg. Köszönöm a szót. Köszönöm, biztos úr. Most pedig hallgassuk meg a frakciók nevében felszólalókat. Az Európai Néppárt nevében Buda képviselő következik egy percben. Az, EU terület Több mint három millióan dolgoznak az európai erdőgazdálkodásban, és hát óriási jelentősége van ennek a föld élővilága szempontjából, de a foglalkoztatási szempontból is. A zöld arany nem végtelen mennyiségben áll rendelkezésre. A nemzeti és a kontinentális határokat sem tiszteli ez a jelenség, amelyel szembesülünk, vagyis a klímaváltozás, amely a napi életünk szempontjából komoly kihívás, és a fakitermelés is ebbe illeszkedik. Ne feledjük a széndiokszid kibocsátás növekedést ennek nyomán. Úgyhogy mindent meg kell tennünk politikai értelemben, hogy az erdőírtásnak gátat vessünk, és helyreállítsuk, ahol szükséges az erdőket. Az Európai Bizottság és a tagállamok újra támogatják közösen az újraerdősítést és a mezőgazdasági területek helyreállítását. Arjen asszony másfél percben következik. Köszönöm. Minden évben a nők és a férfiak, akik a környezetvédelmért harcolnak, egyre inkább ilyen erőszak és megfélemlítés áldozatául lesznek 2018-ban több mint 66 ember halálozott el a világon ilyen okok miatt. Ezen aktivisták gyakran abuzív letartóztatás, erőszak, fenyegetések áldozata, mert a kormányok vagy vállalatok érdekeivel szembe mennek, akik az erdeiket, területeiket kisajátítsák. Sajnos, kisajátítják. Sajnos nincsen ennek szankciója, és az Európai Unió területén is előfordul ez. Két szemét gyilkoltak meg, akik Romá- Romániában ö, harcoltak az illegális erdőírtás ellen, és Nagy-Britanniában is börtönbe kerültek aktivisták. Az aktivisták között gyakran súlyos veszélyek merülnek fel pénzügyi érdekek megsértése miatt, az ő fellépéseik okán. Itt kötelező törvényekre van szükség, hogy ezen vállalatok felelősen lépjenek fel az aktivisták vonatkozásában. A vállalkozások, akik importálnak nyersanyagokat harmadik országokból, biztosítaniuk kell, hogy az egész értékláncban tiszteletben tartásra kerüljenek az emberi jogok. A timber regulation jó szabályozás, de tovább kell lépnünk a vállalatok felősítevése területén. Az aktivistáknak védelemre van szükségük, igazságszolgáltatásra, hogyha ilyen erőszak áldozatául esnek az igazságszolgáltatási rendszernek nem elhallgattatnia kell az aktivistákat, hanem védenie kell őket. A, ezen aktivisták kriminalizációja csak banalizálja és legitimé teszi az erőszakot, amit ők elszenvednek. Ezen olyan intézkedésekre van szükség, amelyek jobban védik az európai környezetvédelmi aktivistákat, és ugyanerre van szükség a világ többi részén is. Köszönöm. Köszönöm. Most a Rinyó frakció nevében Rodriguez Ramos következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Az erdők az élet forrásai. A világ területének 30%-át fedik le, és a biodiverzitás 80%-ának adnak otthont, neki köszönhetően élünk, lélegzünk. Tehát üdvözöljük az Európai Bizottság azon aggodalmát, amely az európai és a világ erdejének védelmére irányul. Ahogyan súlyosbodik az erdőink állapota, kétségkívül a környezetvédelmi aktivisták helyzete is romlik, ezzel párhuzamosan felmerültek itt adatok, vannak jelentések, mint a Frontline Defenders jelentése 2018-ból, mely szerint 247 környezetvédelmi aktivista vált erőszak áldozatává, eltűntek, vagy letartóztatták őket, csupán azért, mert a környezetet védték. A biodiverzitás meg semmisítése nem csak a környezetvédelmi szabályokba ütközik, hanem az emberi jogok megsértését is jelenti. Az Európai Uniónak tehát intézkedéseket kell foganatosítania, hogy védje azokat, akik környezetünket védelmezik. A környezetvédelmi jogszabályunkat javítani kell, 40 környezetvédelmi szervezet létezik a világon, amelyek protestálnak és igazságot követelnek. Két román erdőgazdálkodási dolgozó meggyilkolása miatt az ezen erdők, román erdőkből nyert fanyag 43 százaléka nem azonosított forrásokból származik. Itt tanúsításra, biztonságos címkézésre van szükség, ami az egész értékláncot, értéklánc biztonságát garantálja és tanúsítja, hogy illegálisan nem kerül sor fakitermelésre. Ezt az Európai Bizottságnak kell megtennie. Elnök, köszönöm a zöldek nevében. Tusszán képviselő következik két percben. Köszönöm szépen. Liviu Pop volt az egyiküknek a neve. Idén ősszel gyilkolták meg, mert meg szerette volna védeni az erdőt a faírtóktól. A famafia sok embert ölt meg Romániában az utóbbi években, senki nem védte meg őket. Célpontá váltak, és tudjuk, hogy minden évben 200 körül halnak meg ilyen okból. Három ember per hét csak azért, mert ezek az emberek igyekeznek megvédeni a világ kincseit, legyen szó fa anyagról, vagy legyen szó ásványkincsekről. Halállal fenyegetik, vagy bántalmazzák a természet védőit. Ez ellen kell fellépni. És ez a mafiához és a bűnözői körökhöz kapcsolódik. És közben számos cinikus állam kriminalizálja a természetvédelmet. A kapzsiság is öl, a cinizmus is öl. Brazília, Bolsonaro, eh, Saudi Alegria és négy környezetvédő például épp a legfrissebb eh, áldozata a hamis vádaknak, és a katonaságot is bevetik a környezetvédelem ellen. Krimi Fresz a fracking elleni tüntetés során vesztette életét, mert a rendőrök lelőtték, és a természet ellen elkövetett bűncselekmények ellen védekezni kell, hiszen nem végtelenek az ásványkincseink, a természeti kincseink, és a, a lakható föld feltétele pedig, hogy megvédjük a természetet Európában. Köszönöm. Most pedig uh, Benny képviselő következik egy percben. Kedves kollégák, Nézzük meg az európai keretet, a környezetvédelmi aktivisták célkeresztben vannak a világon mindenhol, az NGO-k szerint 104 környezetvédelmi aktivistát öltek meg a tavalyi évben mert bányák vagy erdőgazdálkodási tervek vagy élelmiszeripari projektek ellen emelték fel a szavukat, hogy megfélemlítésnek, erőszaknak vannak kitéve. Hogyan tudunk nekik segíteni? nyomást kell gyakorolni a kormányokra és multikra, akik ösztönzik ezt az erőszakot a nagyobb profit érdekében. Itt hősi környezetvédelmi, környezetvédel, környezetet védőkről van szó, és ők arra ösztönöznek, hogy a fogyasztásunk módját változtassuk meg. Az illeges erdőírtás, fakitermelés létezik, azért, mert az európai szupermarketekben sokat vásárolunk, ugye a szója, a marhahús, a pálmaolaj, ezek fogyasztói mi vagyunk körülbelül 10%-a az Európai Uniónak tudható be az erdőírtásnak ezen termékek fogyasztása miatt tájékoztatni kell tehát a polgárokat, és környezettudatos fogyasztásra kell őket ösztönözni. Mindenféleképpen fel kell függeszteni azon nemzetközi szerződéseket, amelyek az ilyenfajta környezetvédelmi kizsákmányosra irányulnak. Elnök, köszönöm az ECR nevében Szlabakov képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, hogy újfajta jogszabályokra lenne szükségünk a környezetvédők védelme érdekében. Úgy gondolom, minden tagállamban léteznek megfelelő jogszabályok, amelyek a polgáraik jogait megvédik. Tehát nem értem, hogy kit kéne védenünk és miért ezek az emberek méregzöld színben megpróbálják szabotálni az európai projekteket, és különben visszaél, közben pedig visszaélnek európai forrásokkal. A, és mindezt az ökológia és a zöld gondolkodás őrve alatt. Az ilyen civil szervezeteknek köszönhetően a bolgár választások legutóbb megmutatták, hogy a zöldek 0%-ot fejlődtek, illetve nyertek. Ezeket az erdővédőket inkább bíróságra kéne küldeni. Köszönöm. A GUE nevében kokáli úr kapja meg a szót másfél percben. Kedves kollégáim, azért vagyunk itt, azért vagyunk itt, hogy az jelenlegi klíma vészhelyzetről szavazzunk például ma is, és meg kell próbálnunk megakadályozni egy súlyos katasztrófát, és ki kell, deklarálnunk kell a klímaváltozási végszhelyzetet, hiszen már az emberiség egészségét és életét is veszélyezteti ez a helyzet. Az embereknek szükségük van a tiszta környezetre, a belélegezhető levegőre. Az elmúlt években évente több mint 5 ember vesztett el az életét csak azért, mert környezetvédelmi aktivista volt, és ezért megölték. Csak azért, mert meg akarta védeni a ö, klímát, már pedig az erdőket és a klímát is meg akarjuk védeni, hiszen például az erdők a széndiokszid felhalmozódását akadályozzák meg. Romániában és Londonban is megölik a környezetvédőket csak azért, mert ezeket a természetes, természeti erőforrásokat akarják megvédeni. Őket védenünk kell, támogatnunk kell, vészhelyzetet kell bejelentenünk, és jogilag is védenünk kell ezeket az embereket annak érdekében, hogy a klímavédőket, környezetvédőket meg tudjuk védeni. Köszönöm szépen. Most egy percre Bernhuber úr következik. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Európai Bizottság képviselője, hegyre sürgetőbb az, hogy látjuk, hogy az környezetvédők fellépéseik közben erőszaknak vannak kitéve, Ausztriában is láttuk, hogy behatoltak magánterületre az aktivisták. Sajnos az erre irányuló törvényjavaslatot elutasították az osztrák parlamentben, itt az Európai Parlamentben hatékony lehetőségünk lenne arra, hogy a tulajdonba való illeges behatolás ellen fellépjünk. Nem lehetséges az, hogy valaki ö, idegen tulajdon területére csak úgy behatoljon. Egyesek képeket, videókat is közé tesznek, amelyek manipuláltak voltak, és ezáltal az embereket félrevezették. Ez egyszerűen nem ö, működhet így tovább. Az aktivistáknak ö, nem, nem csupán az aktivistáknak van nagyobb védelemre, hanem a gazdákat is meg kell védeni az aktivisták fellépéseivel szemben, és ezt az EU-nak kell megtennie. Köszönöm. A Saldemo, a képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először a jó hírrel szeretném kezdeni hiszen Európa legtöbb országában már elkezdték ö, ö, tapasztalni, hogy szaporodik az erdők területe, tehát sikerült megfordítani a fejlődést. Görögországnyi terület, területtel nőtt az erdők területe Európában az elmúlt időszakban, tehát ez egy nagyon pozitív előrelépés. Nagyon fontos, hogy a tag, tagállamaink ambiciózusabbak legyenek. Dániában például úgy döntöttünk, hogy szorozzuk az érintetlen erdők területét. Remélem, hogy a többi ország követi majd a példánkat. De európai szinten is cselekednünk kell ezért nagyon nagy jelentőségű az, hogy egy új európai környezetvédelmi cselekvési program jön létre, ami majd növeli a biodiverzitást, az érintetlen erdőket, és úgy gondolom, hogy ezen a programban belül az is nagyon fontos, hogy tegyünk azoknak az embereknek a védelméért, akik a természetünket védi. Részletesen nem akarom elmondani, hogy meghatározni, hogy ezt hogyan tesszük, de európai szinten is tenni kell azokért az emberekért, akik védik az erdőinket. Arra is szükség van, hogy a már jelenleg létező jogszabályokat is sokkal jobban végrehajtsuk. Ezen belül azoknak a büntetéséért is, gond, büntetéséről is gondoskodnunk kell, akik megszegik a szabályokat az erdőinket és az erdőinket védőket egyaránt védenünk kell. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Geréro koréga lenne, de nem látom, hogy itt lenne, úgyhogy Visnyevszka asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az erdők alapvető jelentőséggel bírnak a levegőnk tisztán tartása érdekében. Szerintem erről nem kell senkit sem meggyőznöm. Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a lehető legjobb feltételeket kell, hogy megteremtsük a tagállamok erdőgazdálkodásához. És a jó erdőgazdálkodásra egy példa Lengyelország amely élen jár erdőterület szempontjából, 9 millió hektárral, tehát európai szinten vezetők vagyunk, és 33%-a a felszínünknek erdővel borított, és a többségét az állam tulajdonolja, ami szintén nagyszerű példa az észszerű erdőgazdálkodásra. Évente több mint 500 millió új fát, facsemetét ültetünk Lengyelországban, is. felhívnám emellett még arra is a figyelmüket, hogy néhány évvel ezelőtt már a Bielo Vieja beli őshonos erdőnkben egy kártevő kezdte pusztítani a faállományt, ez ellen tiltakoztak, és akkor most viszont a környezetvédő aktivisták miatt pusztul ez az erdő terület. Értékes természetünknek nincsen hangja, hogy megvédje önmagát, és akik kiállnak mellette, az életüket kockáztatják. Egy román aktivista, Gabriel Paun eh, sorsára szeretném felhívni a figyelmüket. Ma itt van az Európai Parlamentben, az élete kockáztatásával védte a fa állományt, hogy ne legyen belőlük a Recsezáti eh, hegység nemzeti parkjának a faállományából, ne legyen eh, ne legyen bútor, és 2015-ben a famafia eh, betörte a fejét, összetörte a csontjait, és négy évig tartott az eljárás, mire végre börtönbe kerültek az elkövetők, és tavaly pedig az illegális fakitermelést filmre akarta venni, de elállták az útját, megakadályozták a tevékenységét. És minden évben a román erdőkből óriási mennyiségű fa tűnik el. Mit tesz az er, erdeink érdekében és a védők védelme érdekében az Európai Bizottság? Köszönöm. Polcsak, Köszönöm szépen, Polcsák úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelem az emberek természetes harctere. Két erdővédő halálára szeretnék én is emlékeztetni, de ugyanakkor azt is elmondanám, hogy ezek a véd, erdővédők a közérdeket is védik, hiszen a fenntartható fejleszt, fejlődést és a környezetet védik, amelynek védelme az emberi jogokhoz hozzátartozik. De ezzel nem szabad visszaélni. Nagyon sokszor az erdő őrök visszaélnek a hatalmukkal, és manipulálnak, ez ellen pedig nincsen védelem. A helyi közösségek természetesen védik a saját természeti erőforrásaikat, de ne felejtsük el, hogy mindenhol megteszik ezt, és áttörés történt az erdőgazdálkodásban, jók az erdők, jó az erdők helyzet Európában, de nem szabad itt megállni, tovább kell folytatni az erdők védelmét. Köszönöm szépen, Borik. Spurek kollégája a szó egy percben. Köszönöm. Az utóbbi évben azt tapasztaltuk, hogy egyre többen tiltakoznak a természet értása ellen. És a lengyel őshonos erdőt védők az emberiség szolgálatában igyekeztek ellátni a feladatukat. Amikor a Belő Vielzsa erdőnek a lengyel részét az UNESCO a világöröksége részének nyilvánította, akkor a komoly faírtások ellen felhívták a figyelmet erre a problémára. Az Európai Unió és a bizottság nem tűrheti tétlenül, hogy büntetlenül vád alá helyezzék, és mindenféle módon akadályozzák a természetvédőket. Az emberi jogokért és a természeti jogokért kiállók, hősök és nem bűnözők. Köszönöm. Köszönöm szépen. Holmgren úré a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. tiltásokat vezettek be arra nézve, hogy olyan szervezetek tagjai legyenek az emberek, akik a környezetet védik, vagy az emberi jogokat védik, és ezeket az embereket most fenyegetik, inzultálják, sőt, nagyon sokszor meg is ölik. Világszinten három haláleset történik hetente. Látjuk, illetve hallottuk az imént, hogy Európában is halnak meg erdővédők, az, erdővédők azért, mert a legrégebb őshonos, leg legrégebbi ősonos erdőket megpróbálják megvédeni. Minden tagállamnak és európai vállalatnak kötelessége lenne a környezetvédelme. Ez egyszerűen megkerülhetetlen, világos tény kellene, hogy legyen. Meg kell védenünk azokat az embereket, akik már az erdők védelméért harcolnak. Köszönöm szépen, Morel ír a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az európai erdő védelme helyreállítása nagy politikai cél, de ne legyünk elszentek, mert megpróbáljuk az európai erdőket védeni, ugyanakkor exportáljuk a az erdőírtást, szerződéseket aláírva, amelyek a primer erdők elpusztítását ösztönzik. Például Vietnámból érkeznek faanyagok, vagy a Mercosurral is kötünk szerződést, és ez egyfajta ösztönzés az erdőírtásra ezen országok számára. Tehát hagyjuk ezt az elszentséget. Van itt ökológiai és társadalmi kihívás is, itt a környezetvédelmi aktivisták helyzetéről beszélünk, akiket kriminalizálnak, üldöznek néha de gondoljunk az erdőgazdálkodásban dolgozókra is, akik nagyon rossz körülmények között élnek, szociális dömpingnek vannak kitéve, a létszámuk csökken, gondolok itt a privatizációra, például Franciaországban az erdőgazdálkodás területén. Tehát gondoljunk az erdészetben dolgozókra is, őket is védeni kell, és jobb koordinációra is szükség van az európai politikák között. Nagyon sok szövegünk van, ehelyett egy jogalkotási csomagra van szükség, amely ambiciózus és tükrözi a kappal, a bioágazat fejlesztésével és a kereskedelmi politikával kapcsolatos vetületeket is, és ez egy nagy feladata lesz az eljövendő ciklusban ciklusnak. Köszönöm, kollégák. Elnök, köszönöm. Most González Cazares következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Én ö, tölgy erdők közelében nőttem fel, ezek az erdők ö, az Európa tüdetjei ezek, ezek védenek minket a hőségtől, biodiverzitásnak adnak otthon. Nézzük meg a román erdőgazdálkodási dolgozók helyzetét, vagy az NGO-k helyzetét, akik, amelyek az erdők védelmével foglalkoznak. Szeretném, ha valamennyi európai erdőt védenénk, különösen a primer erdőket, például az Atlanti-óceán mentén. Ott vannak az egyik legrégebb ilyenfajta erdők, és az erdők illetve a biodiverzitás, amelynek az erdők otthont adnak, monokultúrákkal kerülnek felváltásra az utóbbi időben. Erdőket kell ültetni, de az ültetett erdő nem egyenértékű egy primer erdővel. Védeni kell azok munkáját, akik védik az erdőket. A primer erdő a klímaváltozás elleni küzdelem fontos szereplője. Köszönöm szépen. González úr, Buda úr szeretne egy kártyás kérdést feltenni önnek, elfogadja? Buda úr, a szó. 30 másodpercre. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A tisztelt kollégámtól azt szeretném megkérdezni, hogy egyetérte azzal, ami Romániában történt. Jónak tartja, hogy az erdővédőknek fegyverviselési joguk kell, hogy legyen, hogy megvédjék magukat. Jónak tartja ezt, és Európában terjesztendőnek? Eh, Fél percben adhat választ a felszólaló. Nos, a romániai helyzet eltér a más országokban tapasztalhatótól. Én nem gondolom, hogy minden EU tagállamban megfelelő megoldás e- lenne ez, legalábbis Spanyolországban nem. Tehát megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk, jogi eszközökkel, tehát a jogszabályi védelmet szeretnénk. Köszönöm szépen. Ezzel a felszólalók listája, listája véget ért. Hat képviselő szeretne a spontán felszólások során szólni. Először Sordó asszonynak adom meg egy percben a szót. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert néhány témáról szeretnék szólni. Először is az Európai Unió a következő programozási időszakban is ösztön, kell, hogy ösztönözze a tagállamokat az erdőik megújítására. Természetesen nagyon nagy erdős területek vannak Európában, de ezeknek a minősége nagyot romlott a klímaváltozás miatt, az aszályos időszakok miatt, illetve a kártevők miatt. Ezért támogatnunk kell különösen az erdőgazdálkodásban dolgozókat, az újraerdősítési törekvéseikben. Csehországban sok-sok száz ember segített az újraerdősítésben, és ezért több ezer hektárnyi erdőt tudtak telepíteni. Ez teljes jól megmutatja, hogy mennyire ö, sokat jelent nekünk ez az ügy. És a brazil elnök Amazoniában mutatott viselkedését sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tudjuk, hogy Tusk úr is kijelentette, hogy segíteni kell Brazíliának, hisze, és hogyha nem cselekednek, akkor nem írjuk alá a Mercosur megállapodást. Mr. Botos, you have the floor. Botos úr, a szó. Chair, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că aproape toți ați evident. Köszönöm szépen Kedves kollégák, többen is Romániára hívtak fel különböző értelemben figyelmet, és ezt nagyra értékelem, és valóban úgy van, hogy pusztulnak az erdők, két hektár tűnik el évente, és ez egy uniós szintű probléma. Prioritás számunkra a környezetvédelem, az emissziócsökkentés, és ahol nem tartják be a szabályokat, ott az unió be kellene, hogy avatkozzon. Köszönöm szépen, eh, biztos úr, a bukaresti látogatását, és hogy kiállt Románia erdeinek a védelméért. Tehát a környezetvédelem hatékonyabb, világosabban megfogalmazott kell legyen a tagállamokban. Természeti katasztrófát okoz az erdőírtás, emberek halnak meg. Most már sok száz éve vágjuk az erdeinket, viszont meg kell védenünk az állományt, és újra kell telepítenünk a kivágott eh, faállományt. Hát még egyszer köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet a romániai eseményekre. Fontos, hogy a zöld platformok a jövőben is nagy szerepet kapjanak. Köszönöm szépen, Konyacsnak kolléga, egy perc. Vážené kolegyni, vážení kolegové. Tisztelt kollégáim, tisztelt elnök úr, nagyon sokszor bíráltuk az Európai Unión kívüli országokban az erdőpusztulást, most pedig saját határainkon belül is sajnos felmerült ez a probléma. Az Európai Unióban is életeket fenyeget most ez a probléma. Romániában a famafia miatt két erdőőr meghalt. Elfogadhatatlan lenne ez bárhol a világon, de az különösen sokkolóan hat rám, hogy ez most az Európai Unión belül a mi otthonunkban történt meg. Az is elképzelhetetlen, hogy 9 hektárnyi primererdő tűnik el Romániában naponta, és mi ezt ölbetett kézzel nézzük. Jól értem akkor, hogy a Párizsi megállapodás csak egy papírdarab, amelyről sokat vitatkozunk, de gyakorlatban nem valósítjuk meg. Hogyha nem tudjuk végre, ha meg is, végre is tudnánk hajtani, nem tesszük azt. Mindenkit magunk körül leckésztetünk, de a saját házunk előtt nem söprünk tisztára. Én úgy gondolom, a romániai események ellen fel kell lépnünk, és konkrét lépéseket kell tennünk, nem csak a gyilkosságok megelőzés érdekében, de azért is, hogy ezt az értékes forrást és ennek eltűnését meg tudjuk akadályozni. Részvétem a halottak családjának. Szintű szúrja szó egy percre. Köszönöm az összes európai parlamenti képviselőt, ezt a kb. 20 képviselőt felhívom arra, hogy beszéljünk itt az európai idő erdők védelméről. Itt a famafiáról is szó esett, Horvátországban is létezik ez a jelenség. 30 éve hatalmas területeket borított Horvátországban az erdő. Csak egy évtized alatt több ezer négyzetkilométert írtottak ki az erdőkből, és ezek csak visszafogott számítások. Itt semmiféle terv nincsen ezen jelenségek megfékezésére. Hogyha megnézzük, hogy mennyire nehéz hozzájutni a fához Horvátországban a fával foglalkozóknak, akkor láthatjuk, hogy ez mennyire nagy probléma. A horvát állam sajnos nem képes egyedül leszámolni a fa maffiával, és mindenkit felszólítok arra, hogy ezt a közjavat védelmezzük jobban, az európai kontinensen védelmezzük az erdőket. Elnök, köszönöm. Prekrini képviselő következik egy percben. You have the floor for one minute. Egy percre adom meg önnek a szót. Okay, thank you. In Finnish, now few first. Köszönöm szépen, most finnül szeretnék néhány szót mondani. Nagyon fontos ez a vita. Hozzá kell tegyük, és emlékeztetnünk kell arra, hogy az unió területén sok olyan ország van, ahol az erdők védelme, a biodiverzitásnak a védelme. És a, az erdő gazdálkodás, gazdasági hasznosítás felhasznál, fenntartható módon történik. Finnország az egyik példa erre. Mindenféle normákat, szabványokat vezettünk be, amelyek mentén több mint 440 ezer négyzet kilométer, kicsit több, mint Dánia területe védett erdőterület, és fenntartható gazdálkodást folytatunk, tehát a hasznosítás és a fenntarthatóság kéz a kézben megoldható, ugyanakkor sok a feladatunk még európai léptekben az erdővédelem terén, és hogy felhasználható módon használjuk az erdeinket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fellesz úrnak adom meg egy a szól. Köszönöm szépen. Két román erdő meggyilkolása felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetvédőket eh, is védeni kell, illetve az, eh, az ős honos eh, erdőket is. Rengeteg embert üldözünk Brazíliában, Fülöp-szigeteken, Kolumbiában, és kötelezővé tesszük azt, hogy, illetve kell, hogy tegyük azt a vállalatok számára és a pénzügyi intézetek számára is, amennyiben Európai Unióban van a székhelyük, hogy elszámoltathatóvá tegyék az Európai Unión kívül folyó fakitermelést nagyon sokszor visszaélnek a brazil erdőkben is ezzel a helyzettel, erdőírtás folyik. Az Európai Unió viszont cinkosa mindennek, és a mi szokásainknak köszönhetően csak fokozódni fog. Nem csak az európai erdőket kell véden, védeni, hanem az ott folyó erdőpusztítást is meg kell akadályozni. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezzel a spontán felszólalások sora is befejeződött. Biztos úrnak adom meg megint a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! A mai napi vita nagyon fontos volt, mindannyian egyetértünk abban, hogy meg kell védenünk, illetve vissza kell állítanunk az erdők, erdőket világszerte, illetve meg kell védenünk azokat a környezetvédőket, akik bátran harcolnak a természet védelméért. A környezetvédők valóban nélkülözhetetlen szövetségeseink a környezeti jogok védelme területén. Szeretnék tiszteletet adni Review Popnak és Rádugolcsájának, akiket nemrég gyilkoltak meg. Szívből jövő részvétemet nyilvánítom a családjaiknak fel kell mérnünk, hogy milyen további jogszabályi intézkedésekre, kezdeményezésekre van szükség, de ugyanakkor azt is meg kell tekintenünk, hogy a jelenleg létező jogszabályokat mennyire hajtják végre a nemzeti hatóságokkal együttműködésben a tagállamokkal együtt biztosítanunk kell az Európai Unió és a nemzetközi közösség által elfogadott jogszabályokat minden területen. A bizottság tehát ennek érdekében a nemzeti jog, hatóságokkal, többek között a román hatóságokkal is együtt fog működni, annak érdekében, hogy az Európai Uniós jogszabályokat teljes mértékben végrehajtsák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Akkor ezt a napirendi pontot ezzel lezártuk. A következő napirendi pont a napirenden az az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésével kapcsolatos ügyek, az e, eljárási szabályzat 144. cikke értelmében először a szabadságjogok algériai helyzete következik, és itt most el egy percre Glücksmann úrnak adom meg a szót. Monsieur le Président. Elnök úr, tisztelt kollégák! Mióta képviselő vagyok, Szavaztunk nagyon különböző állás, témájú állásfoglalásokról, Indonéziáról, például ilyen messzi országokról, de egyetlen szót sem szóltunk a csodálatos forradalomról, amely a földközi tenger másik partján, Algériában lezajlott. Még egy támogató szót sem szóltunk több millió algériainak, akik az Alzser és más algériai városok utcáira vonulnak 9 hónapja a demokrácia, az igazság, a méltóság érdekében. Nem emeltük fel a szavunkat az erőszak, a kínzások ellenében, amik őket sújtják. Ez azt jelenti, hogy cinkosok vagyunk, hatalmas lobbik cinkosai. Ez már nem tarthat így tovább. A szolidaritási állásfoglalás, amit ma megszavazunk, ez nem beavatkozás, hanem az igazság helyreállítása. Itt az ideje, kedves kollégák, hogy megmutassuk, hogy az algériai nép mellett állunk, ahogyan nálunk mondják, one, two, three, uh, viva Algeri, egy, kettő, három, ilyen Algéria. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő szerzője ennek az állásfoglásnak, Berg úr, egy percben. Elnök úr, főképviselő asszony, az elmúlt két hónapban az algériai kormány legalább nyolc protestáns templomot zárt be erőszakkal, keresztény és zsidó temetőket romboltak szét, és a kis keresztény közösséget erőteljesen üldözik Algériában. A törvények nagyon sújtják a keresztényeket, nem tudják üldöztetés nélkül a vallásukat gyakorolni, kriminalizálják az algériai hatóságok, a felszólalókat, megfélemlítést alkalmaznak a kisebbségi vallásokkal szemben. A következő számadatok a keresztények üldöztetését világossá teszik. Egy évszázaddal ezelőtt a keresztények 20%-át tették ki, a közelkelet és észak-afrikai lakosságnak jelenleg csupán 4%-át teszik ki. A francia parlament ezen év kezdetén egy vizsgálatot kezdett az algériai keresztények üldöztetéséről. Nekünk is ezt kellene tennünk, és aggódnunk kell, a kisebbségek üdöztetése miatt. A zsidók, a keresztények örökségeinek megőrzéséről van szó. Az algériai parlament idevágó döntését azonnal hatályon kívül kell helyezni, és a keresztényeknek megfélemítést nélkül kell tudniuk gyakorolni vallásukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Dalen úri a szó, aki szintén társszerzője ennek a dokumentumnak. Tisztelt elnök úr! Az elmúlt években Algériában rendkívül visszataszító jelenség indult el a vallási szabadság megtagadása. Az utóbbi hónapban csupán hét templomot zártak be, októberben Tiziózuban megtámadtak egy templomot, és több ember megsebesült ebben a támadásban. 2016. júniusa és 2018 között körülbelül 500 ahmadi vallású embert ítéltek el a vallási meggyőződése miatt. Nagyon fontos, hogy megfelelő jelzést küldjünk ezért. A 2018-as emberi jogi jelentés világosan kijelenti, hogy Algériában akkor is és most is a, a gyülekezés szabadsága, a tüntetés szabadsága, a vélemény kifejezés szabadsága ellen lépnek fel. Többek között a templomban való gyülekezés és az Isten, illetve a vallás gyakorlása ellen lépnek fel. Ezek a jogok ez, e, tehát sérülnek Algériában, tehát felszólítom a főképviselő asszonyt, hogy szóljon fel, és szólaljon fel, és tegyen lépéseket ez ellen. A bezárt templomokat újra kell nyitni Algériában. A szabadság, illetve a vallásszabadsággal foglalkozó különleges megbízottnak is gondoskodnia kell arról, hogy ezek megszűnjenek. Köszönöm szépen, Guetta úr következik egy percre. Meginon. Getta a nevem. Elnök úr, képzeljük el egy pillanatra, hogy ez a hatalmas mozgalom, ami már több hónapja zajlik Algériában. Fiatal és a méltóságra törekszik, az egyenlőséget szeretné. Képzeljük el, hogy győz ez a mozgalom, és ez büszkeség lenne Algéria számára minden energiát mozgósítana a Magreb fejlődése érdekében, hogy Európával együtt tudjon működni gazdaságilag, kulturálisan, illetve a szubszaharai afrikai területnek a fejlődése szempontjából is nagyon fontos lenne. És magrebi lakosok, európai lakosok szempontjából is fontos az, hogy az elnyomásnak az abszurd szintjét most már gátoljuk meg, és vessünk neki véget. Adjunk reményt az algériaiaknak, és élvezhessék Európa támogatását. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Getta úr. Weimer szúrja szó egy percre. Tak, eh, herr talman. Tidigare höst... Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Ősszel megszavaztunk egy olyan eh, javaslatot, amelyet a svéd parlamentben amely a templomok bezárása ellen hatott, és ezt aztán leszavazták. E, nagyon örülök, hogy most ezen a nagyon fontos kérdésen itt is vitázunk. Ugyanakkor szeretném, szeretnék felhívni arra a figyelmet, hogy a vallásszabadság eltűnt az állásfoglalási indítvány címéből. Nem ez az első alkalom, amikor azt látjuk, hogy felvizeződnek ezek a, az anyagok, és hogy a baloldal a keresztény ügyeket itt megpróbálja felvizezni. A keresztények tömeges meggyilkolása alkalmával is azt láttuk, hogy a tömeggyilkosságot kivették a címből. Egyszerűen nem szabad szemet hunynunk afelett, hogy keresztény embereket végeznek ki világszerte. Az Európai Bizottság 2018 és 20 között több milliárdnyi eurót juttat Algériának, ugyanakkor az algériai hatóságok a keresztények elleni kampányukat 2018 óta erősítették, nagyon sok templomot bezárnak, nem léte, le, jöhetnek létre új vallási közösségek. Mindez az ENSZ emberi jogi egyezménye ellen hat, sőt az algériai alkotmánynak sem felel meg. A keresztények ügyét védeni kell sokkal jobban, mint eddig. Köszönöm szépen. A frakciók nevében felszólalók sorával folytatjuk. Az EPP nevében Mándel úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Egy héttel ezelőtt alkalmam nyílt arra, hogy Bécsben a világ béke konferencián beszéljek amelyet az ahmadi muszlimok ö, szerveztek, más vallási, ö, valások képviselő is részt vettek ezen. Most egyfajta happy hour tartunk, ahol a, part, a pártok fölött átnyúlóan beszélünk egymással, a zöldek, a rinyú, az Európai Néppárt és más pártok képviselői társalognak itt egymással, az európai értékek, egyetemes értékek azok, amiket át kell élni, meg kell tapasztalni, az egyéni szabadságjogokat, a vallási szabadságot szintén át kell élni, meg kell tapasztalni, és a felelősségünket is világosan nyomatékosítani kell, amikor ilyen dolgok történnek Algériában, mint az ahmadi muszlimok, akiket Algériában vallásuk miatt letartóztatnak. 15 templomot zártak be, honlapokat helyeznek hatályon kívül, női szervezetek működését függesztik fel, akkor hallassuk a hangunkat. December 12-én választások lesznek Algériában. A polgároknak tudniuk kell, hogyan dönthetnek ilyen helyzetben. Itt az elnök félbeszakította és az SND frakció nevében Aréna asszonynak egy percben ad szót. Köszönöm. Több mint kilenc hónapja kiváltja a világ csodálatát azt, amit, az, amit az algériaiak békés módon elérnek, de határozott módon. Algéria az alapvető emberi jogokért szállt síkra és a nemzetközi egyezmények betartásáért. Ide sorolandó az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata és az e, európai állampolgári e, jogoknak a különböző rendelkezései, hogy néhányat említsek, és az algériai alkotmányba szeretnék ezeket átültetni. Több tucat embert tartóztattak le azzal, hogy veszélyeztetik a nemzeti egységet, cenzúra alá vették a médiát, és szintén ellenőrzésük alá a civil szervezeteket. Az algériaiak pedig a véleményszabadságukért bebörtönzöttek szabadonbocsátását, a politikai foglok, foglyok szabadonbocsátását követelik, és ezért tiltakoznak. Európa barátja Algériának és minden algériainak. Ezért a feladatunk, hogy a 2017 márciusban kötött partnerség keretében elérjük, hogy a demokratikus eh, értékrendnek és a jogállamiságnak érvényt tudjanak szerezni. Köszönöm. A Renew Europe nevében Bennion képviselő kap szót. Uh, the democratic protests in... Köszönöm szépen. Az algériai demokratikus tüntetések úgy tűnik elérték a céljukat, hiszen Bluteflika elnök visszavonta azon szándékáit, hogy szándékát, hogy ötödször újrainduljon a választásokon, viszont a tüntetők közül nagyon sokat letartóztattak, és úgy tűnik, hogy katonai rezsim kezdte meg a működését Algériában. Nagyon rossz lenne, hogyha Algéria most nem használná ki az alkalmat, nem, ten, nem változtatna Marokko és Tunézia példáján tanulva, nem nyitna a külvilág felé. A vallás szabadság miatt kollégáimhoz hasonlóan én is aggódom, és ennek a hiánya miatt. Úgy gondolom, hogy a decemberi választásoknak szabadnak, szabadoknak és tisztességeseknek kell lenniük. Jó lenne, hogyha Algéria ezután Marokkó és Tunézia példáját követve megnyitná a határait, és az Európai Uniónak erős, hatékony partnereként működve előreléphet a gazdasági fejlődés útján, amely a magrebi területen virágzást és békést fog majd biztosítani. Köszönöm szépen. A zöldek névé, nevében Jembu asszony kap most szót egy percre. Köszönöm elnök úr. Tisztelt kollégák, a zöldek elutasították az állásfoglalás megszavazását a plenárisan következő ok miatt december 12-i választások előtt az emberi jogok politizálásának veszélye forog fenn, illetve az ellenzék hitelessége és kétségbe vonódhat, illetve az algériai tüntetők is, akik már 9 hónapja tüntetnek. Ez egyfajta beavatkozást jelentene szerintük. De többre van szükség, mint egy állásfoglalásra, egy erős üzenetre, támogató üzenetre az algériaiak irányában ezen ö, fenntartások ellenére megszavazzuk ezt az állásfoglalást. Ennek ellenére az algériai néptámogatása nem állhat meg itt, hiszen 2019 óta tüntetnek, továbbra is mobilizáltak maradunk az algériai nép mellett, a legitim követelések mellett, a szabadságjogok érdekében, Üdvözöljük az algériai népet, és azt kérjük, hogy az utcákon békésen továbbra is tüntethessenek végezetül. Azt kívánjuk, hogy az algériai nép maga dönthessen jövőjéről. Tahir al mondhatom az algériak nyelvén, éljen Algéria. Köszönöm, mondja az elnök. Most kékkártyás kérdés van. Emlékeztetnék arra, hogy a frakciók nevében felszólalóknál tartunk, és ebben az esetben nincs mód kékkártyás kérdések feltételére. Ezért az elektronikus eljárás gombját ezért nem is kapcsoltam be. Nincs, nincs tehát kékkártyás kérdés. Folytassuk az ID frakcióval. Kollár képviselő egy percben. Elnök úr, ami Algériában történik, senkit nem hagyhat közömbös állapotban. Két oka is van ennek, az egyik egy elméleti, elvi kérdés, a második eh, a reálpolitikához kapcsolódik. Az elv, hogy ahol a szabadságot lábbal tapossák, ott meg kell védenünk a szabadság értékét. A reálpolitikai megfontolás pedig hogy elfolytják a tiltakozást és az elnyomást folytatják. Algéria és Franciaország történelmi, gazdasági, politikai, érzelmi kapcsolat rendszerrel rendelkezik több évszázada, és amikor az algériaiak nehéz körülmények között élnek, ez akár Franciaországra is érvényes lett. Franciaországban sem tudják már elviselni, illetve nem lehet mindenkit befogadni sem. Tehát az elveink, az értékeink mellett ki kell, hogy álljunk. Nagyon szépen köszönöm. Most az ECR képviseletében egy percre Ruisen képviselő kapja meg a szót. Az Algériából érkező jelentések nagyon nagy aggodalmat keltenek mindannyiunkban. Nem csak arról beszélek, ahogy a tüntetőkkel bánnak, különösen aggod, aggaszt engem a vallásszabadság sértése. A rendőrség templomokat zár be, és a hívőket erőszak alkalmazásával dobják ki a templomokból. Az Európai Parlament az algériai hatóságok felé nagyon konkrét, határozott jelzést kell, hogy küldjön arról, hogy ez számunkra elfogadhatatlan. És ezen kívül az Euromeden belül Algériával folytatott partnerségünket is át kell értékelnünk, és hangsúlyoznunk kell számukra, hogy a keresztények vallásgyakorlását támogatni akarjuk. Remélem, hogy az algériai hatóságoknak, hatóságokkal közüljük majd azt, hogy a vallásszabadságot tisztelniük kell. Köszönöm szépen, Sojdrova asszonyé a szó egy percre. Kedves kollégák, a tegnapi szerdai nap nemzetközileg elismert nap, a szabadságot jelképezi, és a keresztényeket üldöző országok sorában élen jár Algéria. 15 protestáns templomot zártak be idén és törvényen kívülévé nyilvánították őket. A híveket és a pásztorokat is zaklatták az istentisztelet alkalmával. Követeljük, hogy minden templomot nyissanak újra, ahogy az jogszerű követeljük, hogy a keresztény szervezetek által kért segítséget adják meg, és az algériai hivatalnokokra gyakoroljanak nyomást, hogy a vallásszabadságot garantálják, hiszen ez szerepel az algériai alkotmányban. Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást, a pártvonalakon átnyúló jellegű segítséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rész asszony kapja meg a szót egy perce. Elnök úr, főképviselő asszony, az algériai rezsim február 22 után nyomja a szabadságot, akkor indult ez a békés tüntetési mozgalom Algér utcáin, és most már az egész országra kiterjedt. December 12-én lesz az elnökválasztás, ezt a hadsereg rögzítette, és a hatalom befagyasztásával fenyeget. Az algériai rezsim a diákok, újságírók, szakszervezetisek, munkavállalók jogait tapossa lábbal, akik már 10 hónapja vannak az utcán, 42 tüntetőt 6 hónap börtönbüntetésre ítéltek azért, mert felvonultak az utcán, Zser utcáin, berber nyelven beszélőket börtönbe vittek, most ez az állásfoglalás helyesen ítéli el ezeket a túlkapásokat a rezsim részéről, és kiemeli, hogy az algériai népnek jogot kell adni az önmeghatározásra az ifjúságnak. Igen, kérjük az algériai népnek a szabadságot. Köszönöm, hogy az elnök. Dreosztó képviselő következik egy percben az idén részéről. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony. Sajnáltal állapítom meg, hogy ezen ásfogás címéből a vallásszabadság szó kikerült, mint hogyha a vallás tabu lenne. Milyen ok miatt nem lehet nyíltan beszélni a vallásüldöztetésről, különösen a keresztények ellen irányulóról? Emlékeztetnék rá, hogy Algéria 22. olyan ország a világon a legnehezebb kereszténynek lenni. Októberben az algériai kormány három templomot zárt be, köztük az ország legnagyobb templomát, és a híveket is letartóztatta. Gyakran az iszlámra áttért keresztények esnek áldozatul az üldöztetésnek. Szerintünk a vallásszabadság egy elidegeníthetetlen és alapvető emberi szabadságjog. Bizonyos területeken sajnos ellenséges érzületek fejlődnek ki a vallással szemben, különösen a keresztény vallással szemben szerényen emlékeztetnék a pápa szavaira, aki azt mondta, hogy a vallás szociális szempontból nagyon fontos, és ez nem azt jelenti, hogy laikusnak kell lennünk. Ezért kérem, hogy a szabadság szavakat ne homályosítsuk el, és ne próbáljunk mindig mindenáron politikailag korrektnek lenni. Köszönöm szépen. Buxa de Villalba úré a szó. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Azt hiszem mindannyian mindannyiunkban aggodalmat keltenek az Algériából érkező hírek, a politikai vezetők üldözése, a hívők küldözése és különösen az újságírók letartóztatása, de a vallásszabadság korlátozása és a keresztény kisebbségek üldözése a legsúlyosabb kérdés. Ugyanakkor nagyon óvatosan kell ezt kezelnünk. Nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió nem packázna más államokkal. A líbiai, szíriai helyzetet is figyelembe kell vennünk e, ez, ennek értékelése során, hiszen ott sokkal rosszabb a helyzet. Viszont az Európai Parlamentbe polgárok minket azért választottak meg, hogy ne az algériai problémákkal foglalkozzunk, hanem a saját helyi problémáinkkal. Aggodalmat kelt az, az, az bennem, hogy az illegális, e, az Európába irányuló illegális migráció megakadályozásában különösen Algéria vonakodik velünk együttműködni, már pedig Spanyolországban nagyon sok erőszak ütötte fel a fejét a bevándorlók miatt. Az harmadik országok a visszaküldési és más egyezményeket tiszteletben kell, hogy tartsák, amit Európával kötöttek. Európa, köszönöm szépen, Riviera úr, szó. Köszönöm szépen. 130 évig Algériában vallásszabadság volt. 130 évig a keresztények és a zsidók háborítatlanul gyakorolhatták a vallásokat, és csak nem 60 éve folyamatosan támadják mind a zsidó, mind a keresztény közösségeknek a vallásszabadságát. Szinte eltűntek már, és öt év börtön jár azért, hogyha az embernél találnak egy Bibliát elrejtve a táskájában. És ez emellett még a zsidó és keresztény temetőket is vandámódon megrongálják. Több mint 30 éve a totalitárius rezsim tör előre, és dzsihadista irányba terjeszkedik. Mindenféle visszafogottság nélkül gyakorolja az intoleranciát, és felelnie kell ezért. Köszönöm szépen. Ezzel a felszólalók listája véget ért. Most a spontán felszólalások sora következik. Heten jelentkeztek felszólalásra, ezeket elfogadtam. Kérem, hogy jól gazdálkodjanak az időkkel, illetve mivel mi jól gazdálkodtunk az idővel, mindenki szót kap. Bocs, úré, először a szó. Köszönöm, elnök úr. Természetesen elítélem az Algériában tapasztalt, néhány az elmúlt hónapokban tapasztalt erőszakot. Hatalmas méretű tüntetéseket látunk, ahol az emberek az országukban fennálló helyzet miatt tüntenek, hisz, tüntetnek, hiszen a kormány az emberi jogokat lábbal tiporja. Nem figyeltünk eléggé oda Algériára az elmúlt időszakban nagyon fontos, hogy e- az emberi jogsértésekre rámutassunk, és elítéljük ezeket, a kínzástársokat és a letartóztatásokat is. A kisebbségek ellen, és különösen a keresztény kisebbségek ellen és követnek el erőszakot. Ha én jól tudom, akkor évtizedeken át támogattuk Algériát fejlesztési segéllyel, most el is várhatjuk már az ottani kormányt, hogy megfeleljen a különböző feltételeknek és szabályoknak. Ezért a főképviselő asszonynak megköszönöm a támogatását ehhez, de úgy gondolom, hogy feltételekhez kell kötnünk a fejlesztési segélyt, mert el kell érnünk, hogy a helyi kormányok megfeleljenek a feltételeknek. Köszönöm szépen! López Aguilar képviselő. Mogherini főképviselő asszony, Algéria esetében egyértelműen le kell szögeznünk a prioritásokat. Mit tehet az európai diplomácia az emberi jogokért, a demokráciáért, amikor ilyen erős az elnyomás? Nem feledhetjük, hogy 1957 és 62 között európai jogrend uralkodott Algériában. És a függetlenségből nem lett sokáig szabadság, katonai rezsim uralkodik. Önkényes letartóztatások, a másként gondolkodók tömeges letartóztatása, fogvatartása, megfélemlítése jellemző. Ennek az a célja, hogy megakadályozza a tisztességes választások megtartását. 30 év elteltével Buteflika elnök úgy döntött, hogy nem indul újra, és a szenátus júliusról szeptemberre tolta ki a választásokat, aztán decemberre tolódtak ki, és a cél, hogy egyáltalán ne legyen választás. Európa pedig nem hallgathat cinkosan, hanem a normál demokratikus működést kell, hogy helyreállítsa ebben az országban, hogy az alapjogok érvényesüljenek, és demokrácia legyen. Morel, Köszönöm szépen, Morel képviselője szok. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm nem, nem írta le ezt az állásfoglalást, de én támogatom ennek betűjét és szellemét. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy mellé állunk az algériai tüntetőknek, akik a korrupció ellen, az alapvető szabadságjogok, a társadalmi igazságoság érdekében küzdenek. Igen, itt vannak például az újságírók, akik akiket, akik nyugtalankodnak azon tüntetők miatt, akiket igazságtalanul börtönbe vetettek. Egyszerűen nem hallgathatunk ezen eseményekkel szemben, de más kollégáimhoz hasonlóan is sajnálom, hogy most foglalkozunk ezzel az állásfoglalással, ahelyett, hogy februárban tettük volna, amikor egy erőteljes tiltakozó mozgalom indult, akiknek szükségük volt a támogatásunkra. Most választás kezdődik, választási folyamatban vagyunk és nyilvánvalóan a munkánkat esetleg beavatkozásnak is ítélhetik, egyfajta külföldi ügynököknek titulálhatják a tüntetőket, de itt nem beavatkozásról van szó, itt támogatást kell biztosítanunk az algériai népnek, különösen az ifjúságnak, akiknek joguk van a szabadságra, a méltóságra, az igazságra, rájuk gondolunk, amikor ki mondjuk ma ezeket a szavakat. Elnök, köszönöm. Paszpisír úr következik egy percben. Elnök úr, köszönöm. A kollégáimhoz hasonlóan szintén támogatom ezt az állásfoglalási indítványt. Sikra kell szállnunk az algériai nép érdekében, hogy jogait, politikai preferenciáját és, dem- és a demokráciához való jogot hangoztathassa. Természetesen a következő főképviselőnek át kell vennie majd ezt a feladatot. Meg kell tennünk, ami tőlünk telik, annak érdekében, hogy Algéria szabad országá váljon, szabad választásokkal Elandóan nyomatékosítanunk kell. Tehát ezt például a vallási kisebbségek ügyét is, és a vallás szabadság mellett kell láncsát törnünk. Az etnikai kisebbségek mellé kell állnunk, nem csupán a keresztények mellé. A legutóbbi algériai fejlemények inkább kedvezőtlen irányba haladtak, és az európai értékektől eltérnek. Julie Ward kapja meg a szót egy percre. mindennyiuknak le kell mondani, több, több tízezer tüntető köte, követelte ezt Algériában, hogy a Butaflika kormány mondjon le. Két, hetente kétszer azóta is tüntetések vannak, amelyek az előző hetekben egyre intenzívebbek. Ugyanakkor békés tüntetéseket letartóztatják, és nagyon rövid bírósági eljárás után másfél évre börtönbe küldik őket. Minden békés tüntetők ellen irányuló intézkedést mélyen elítélünk. Most a hadsereg a legfőbb szereplő az algériai politikában, és a szavazás, illetve a választás közeledik. A, és, és csak olyan újságírókat engedik dolgozni, akik megfelelő fényben tüntetik föl a választásokat, illetve a politikát több újságírót vagy cenzúra alá vetnek, vagy letartóztatnak tevékenység, tevékenységük miatt, nem tartják tiszteletben a szólásszabadságot és a demokráciát. Kelly képviselő. Köszönöm, elnök úr. Algéria a szomszédságunkban van normális, jó kapcsolatokra kell törekednünk vele. És persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül az utóbbi idők feleményét, különösen a templomokat érintő cselekményeket. Ez számomra, illetve frakcióm számára is fontos, hiszen keresztény demokrataként ki kell, hogy álljunk a keresztények és a templomok védelméért a világ minden táján. És teljesen értelmetlen bezárni a templomokat Algériában ez egy igazságtalan intézkedés, nyomást kell rájuk gyakorolnunk, hogy ennek véget vessünk, hiszen mivel foglalkoztak a templomok, a szeretetet és az egyenlőség eszmét terjesztették. Továbbá elnyomják a médián keresztül az egész ország lakosságát. Szabad választásokat követelünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fuella Szúria szó egy percben. Πρόεδρε, περασπίζουμε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Köszönöm, elnök úr. Minden embernek kell, hogy joga legyen a vallását gyakorolnia, attól függetlenül, hogy kereszténye vagy muzulmán. És eh, ahogy itt hallottuk, Algériában ez nem valósul meg, tüntetések folynak, a vallás szabadság a, a vallásszabadság evédelmezőiként kell, hogy fellépjünk. Ott az templomokat bezárták, és hogyha nem kell segítenünk ennek a ö, helyzetnek a megoldásában. Köszönöm szépen, vége a spontán felszólalásoknak, Mogherini asszonyi a szó. Köszönöm elnök úr, nem csak szomszédos ország, hanem partner is, Algéria politikai értelemben, gazdasági értelemben. Egy baráti ország. És az európai polgárok nagy családjába tartoznak sokszor az algériaiak, az algériaiak családja részben Európában él, tehát ez is erősíti a baráti kapcsolatokat, és az algériai nép barátai vagyunk egészében. Így érzünk mi itt Európában. Tehát a közelség a barátság alapja. Az algériai autonómiát gazdasági és többféle értelemben is tiszteletben tartjuk. Ezt a leg világosabban ki kell fejeznünk. Kizárólag az algériaiak alakíthatják az országok jelenét és jövőjét, és pontosan ezért kell, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága megvalósuljon, és az algériai ö, alkotmány értelmében, a megkötött egyezmények értelmében biztosítani kell a szabadságot. Az algériai alkotmányba foglalták a vallásszabadságot, nemzetközi egyezményekbe és az Európai Unióval kötött algér, algériai társulási megállapodásban is szerepel. A a szabadsága mellett, a gyülekezés szabadsága, a sajtószabadság mellett az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában foglalt jogokat mind vállalták. Ez alapvető szempont. Tehát ezért is fontos, hogy Algériában az összes érintett, illetve az összes közéleti szereplő élhessen az említett jogokkal. Ez nem csak a mai vita szempontjából fontos üzenet, hanem ezt rendszeresen el is mondjuk minden szinten algériai partnereinknek az utóbbi hónapokban. És meggyőződésem, hogy a továbbiakban az új bizottság, új főképviselő, és ezt fogja majd képviselni az algériai partnereinkkel folytatott párbeszédben. Az országok jövőjéről konszenzusra kell törekedni, legitim elvárásokat teljesítve, békésen, demokratikus eljárással, és az Algéria által vállalt elveket is tiszteletben tartva. Az Európai Unió, ahogy említettem már, folyamatosan az algériai tárgyalásokra törekszik majd, hiszen szomszédként, partnerként, barátként tekintünk az algériaiakra, és a következő bizottság is ennek mentén jár majd el. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és a szavazásra a mai napon később kerül majd sor. Most Kubáról szóló témát fogjuk megnyitni, hozzá Daniel Ferrer a ügyéről, és itt is lehetőség lesz majd kártyás felszólalásokkal élni. és először López Gil úrnak adom meg a szót, aki az állásfoglalás egyik szerzője. Több ezer kínzatás, erőszak történt velem, megbilincseltek, földre tepertek, tüdőgyulladásom van, az életem súlyos veszélyben van, hogyha nem mozdulok, akkor meg fogok halni. Hozzá Daniel Ferrer ezt írta egy levélben, megbízott valakit, hogy a feleségének csempészi ki ezt a levelet a börtönből, és most ennek az embernek a szabadságáért lépünk fel itt a parlamentben, hiszen Castro rezsime alatt már több mint tíz éve szenved ez az ember. Nagyon súlyos ez az eset, de több száz más ilyen eset is van. Politikai foglyok, gondolkodás szabadságában megakadályozott emberek, több ezer olyan bűnügy van, amelyben a kínzatás, a civil szervezetek elleni erőszak, az önkényes letartóztatás aktivisták, újságírók és emberi jogvédők bebörtönzése jelenik meg. Ezek olyan bűncselekmények, amelyek ma Kubában folynak, és amelyeket a kubai hatóságok követnek el. Követnünk, követelnünk kell hozzá Daniel Ferrernek és másoknak, akik az emberi jogokat próbálják védeni, azonnali szabadon bocsátását. Politikai párbeszédet kell folytatnunk a kubai kormányjal az velük kötött megállapodás egyelőre nem hatott pozitívan az emberek és a társadalom helyzetére. Az állásfoglalásban ismét megkérjük a főképviselő asszonyt arra, hogy a parlament szempontjait is vegye figyelembe, amikor a kubai hatóságokkal tárgyal, és azt kérjük, hogy fogadják el a parlament képviselőit, engedjék be őket Kubába. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ma itt egy Kubával foglalkozó állásfoglalásról szavazunk, José Daniel Ferrer ügyéről, aki egy politikai fogoly, sok politikai fogoly közül, akik az egyik legkegyetlenebb diktatúra áldozatául estek. Olyan diktatúra ez, amelyel kapcsolatosan e parlament, illetve a bizottság, valamint az Európai Unió olyan elbánásban részesíti ezt a rezsimet, amelyet nem érdemel. Van ez az együttműködési megállapodás, amelyet aláírtak. Noha sokan figyelmeztettek rá, hogy az engedmények egy olyan diktatúrának, amely nem tesz engedményeket, nem megfelelő. Továbbra is egy egyedüli párt létezik csupán Kubában, semmiféle érdemi változást nem engedélyeznek, és mindez a szerződés, ez végül is a diktatúra megerősítését eredményezi majd. Venezuelában az egyik legsúlyosabb diktatúra van kialakulóban. Ez Latin Amerika egyik legsúlyosabb, leggazdagabb országát sújtotta, énség alakult ki, és destabilizálja ez a diktatúra Venezuelát valamint a régióban létező demokráciákat. Ezen jelenséggel szemben remélhetőleg az Európai Parlament eh, hangoztatja, hallatja majd a hangját, megszavazván ezt az állásfoglalást Ferrer szabadsága érdekében. Elnök Sánchez képviselő egy percben. Sí, gracias, señor presidente. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. a szocialista frakció a tárgyalásaink során egyértelművé tette, hogy um, az önkényes fogvatartásnak véget kell vetni, és azonnal szabadon kell, hogy bocsássák Ferrer urat. Viszont vonatkoztassunk el attól, hogy egyes politikai szereplők visszaélve ezzel a helyzettel más üzenetet szeretnének erre ráültetni. A Kuba-EU kapcsolatrendszerben az utóbbi húsz évben ugyanazt az érvet hallhattuk, hogy az amerikai külpolitika Kubában így meg úgy, és Európa szempontjából is nagyon fontos Kuba. Az emberi jogi ügyekben nyomást tudunk gyakorolni, és ez sokkal hasznosabb Ferrer úr esetében is ezt kell tenni. Köszönöm szépen. Pineda úré a szó, aki szintén társszerző, egy percet kap uram. Köszönöm, elnök úr. A jobb és szélső jobb továbbra sem hajlandó elfogadni, hogy elfogadhatatlan itt a helyzet ezért kreálnak ilyen fantáziákat, mint amilyet most hallottunk. E, eszközként kihasználják a letartóztatásokat, és visszaélnek ezzel a helyzettel. És e, Ferrera úr felesége egyébként több hónapos terhes, az ő helyzetével is visszaélnek. Azt látjuk pedig, hogy szomszédos országokban, Csillében, Bolíviában is rengeteg embert ölnek meg, illetve tartóztatnak le. A kubai rendőrség az ellenzéki politikusokat és tüntetőket letartóztatja ebben a percben is folynak ezek a dolgok, és Kuba egyébként más országok ügyeibe is beavatkozik, mondjuk mi, már pedig ez nem igaz, ők csak orvosokat küldenek például Irakba és Szíriába, úgyhogy ez az állásoglás valóban aggodalmas. Egyszerűen fogadjuk el, Kuba létezik, az Európai Uniónak egyenlő partnereként kell kezelniük Kubát, és el kell fogadni a létezését. Köszönöm szépen, és Haránszová asszonyé a szó egy percre. Köszönöm, elnök úr a urat önkényesen bebörtönözték, és követelnünk kell azonnali szabadon bocsájtását. Van itt most egy állásfoglalás az ő ügyében, de ő csak egy példája a súlyos emberi jogsértéseknek, amelyek továbbra is léteznek Kubában. Ferrer úr 127 politikai fogoly egyike, akik jelenleg Kubában be vannak börtönözve egy olyan országban, ami megállapodást kötött az EU-val, és ennek lényeges eleme az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a demokrácia védelme. 2017-ben a parlament hozzájárult a Kubával kötött megállapodáshoz, de azzal a feltétellel, hogy az emberi jogi helyzetet javítani kell Kubában mégpedig valamennyi kubai emberi jogi helyzetét. Két évvel később sem teljesült ez a feltétel, itt az ideje tehát annak, hogy az Európai Unió nyíltan felvesse ezt a kérdést. Kuba nem tartja tiszteletben ezt a megállapodást. Nincs más kiút, mint azonnal fellépni a megállapodás keretei között. Elnök, köszönöm. Most a frakciók nevében felszólalók következnek. Először a néppárt részéről Zdehovszki úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. Hozé Daniel Ferrer esete megmutatja, hogy a kommunista Kuba soha nem tud leszámolni a múltjával. Kuba soha nem lesz nyitott, nem akar majd párbeszédet folytatni az ellenzékkel, vagy azokkal, akik kritizálják. Ezért az emberi jogvédőket üldözik és bebörtözik. José Daniel Ferrer esetét jó ismerem, személyesen is meglátogattam Kubában, tudtam vele beszélni, biztosíthatom önöket, hogy egyáltalán nem terrorista ő, mint ahogyan egyes kubai erők itt a parlamentben be akarják őt állítani. Ő egyszerűen egy olyan ember, aki demokráciában szeretne élni, szereti az országát, a hazáját, egy olyan ember, aki Kubában született és ott is akar meghalni. Egy olyan ember, aki minden tiszteletben tart, amit mi az Európai Unióban. Ezért főképviselő asszony használja befolyását a kubai rezsimnél, és emelje fel a szavát Ferrer szabadon bocsátásáért. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében. Aréna asszony a szó egy percre. Köszönöm szépen, José Daniel Ferrer borzasztó állapotban van, fogságban, és az egészségügyi ellátását október 1-ével leállították, és ez már több mint tíz éve tart ez a káváriája Kubában a politikai kiállása miatt, és nincs ezzel egyedül. A békés másként gondolkodókat, a, az aktivistákat, például Armando Szószát október 28-án engedték szabadon, 43 év fogságot követően. És Ferrer úr, valamint a többi fogvatartott nem jut hozzá a tisztességes igazságszolgáltatáshoz, még azt sem mondják meg nekik világosan, hogy miért tartják őket fogva. És akik a a szabadságával szeretnének élni, azokat állandóan zaklatják garantálni kell a gyülekezés és a sajtó szabadságát, a nemzetközi jog érvényesülését, ami a kartában is szerepel, illetve a nemzetközi egyezmények, amelyeket Kuba aláírt, szintén megfogalmaznak kötelezettségeket. Főképviselő asszony az Unióval való együttműködésben érvényt kell szerezni az emberi jogoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a Rinyu nevében Javier Nárt kapja meg a szót egy percre señor presidente y mi respeto para usted señora mogherini. köszönöm elnök úr. Mogherini asszony, nagyon tisztelem Önt. 2016-ban kötött megállapodást az Európai Unió Kubával, és ennek eh, nagyon fontos része feltételként az volt, hogy Kuba tisztelje az emberi jogokat és a demokráciát. 2017-ben a parlament egy állásfoglalásában egy felfüggesztési záradékot is kért, mivel nagyon sok ember börtönben ült, illetve önkényes fogvatartásnak lett kitéve. Ferrer úr példája mutatja, hogy semmi nem változott Kubában, azóta is a Castro dinasztia kezében van a hatalom, és a a katonai hatalmi központ, amely a Castro család kezében van, továbbra is uralkodik az országban. ha nem felelnek meg a megállapodásnak, akkor fel kell függesztenünk az együttműködést, különben nagyon-nagyon nehéz helyzetben, helyzetbe jutnak. Köszönöm szépen. Az ID nevében Ráil úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! A kubai demokratikus mozgalom vezetője José Daniel Ferrer október 1 óta börtönben van, jogellenesen, valószínűleg kínozzák is. És mit tesz az EU? Csak szemléljük tétlenül mindezt álszent módon. Hasonló esetekben Kambodzsában, Nikaraguában, Iránban az EU jelentősen aktívabb volt. Mi itt csak szemlélők vagyunk. Úgy tűnik, hogy emberi jogokról van szó, szocialista diktat túrában úgy tűnik, hogy az emberi jogok nem olyan fontosak, hiszen itt erről van szó. Ez spanyol gazdaságban érdek Kuba, és ezért eltűrik a szocialista diktatúrát Kubában. Szóval a hotelláncok, az idegenforgalom rengeteg pénzt keresnek Kubában, hotelek, amelyek a kubaiak előtt zárva maradnak, oda be se mehetnek. Ez, ennek véget kell vetnünk az idegenforgalom, a turizmus. Egyébként a forradalmi erők minisztériuma alatt, alá tartozik, hát ez sokat mondó. Tehát úgy látszik, hogy a szocialista diktatúrákban nem számítanak az emberi jogok. Nikolao Alavanos következik, egy percben mondja az elnök. Ο José Daniel Ferrer, που επιχειρείται με ψήφισμα να αεροποιήσετε, είναι επικεφαλής της αποκαλύψης. Állásfoglalást írunk Daniel Ferrer ügyében. Ő Őt letartóztatták a kubai hatóságok, és ö, kínozták a, a kormány hazugságokkal élt, és a bűncselekmények elkövetőit próbálja meg áldozatonként, áldozatokként beállítani. A kubai kubai nép mellett úgy tűnik, hogy az Európai Unió csak szelektív módon próbálja az emberi jogok megsértéseit megtorolni, illetve az ellen fellépni, és védelmi azokat a monopóliumokat, ahol nincsenek európai érdekek. Köszönöm szépen, ugye az elnök. Ezzel vége a felszólásoknak, és a spontán felszólások sora következik. Négyen jelentkeztek, megfelelő időnk van, úgyhogy minden négy, minden négy kollégának meg tudom adni a szót. Először Polcsák úr kapja meg a szót egy percre. paní předsedkyně. Já bych chtěl samozřejmě odsoudit eh, za... Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről elítélendőnek tartom José Daniel Ferreira fogvatartását Kubában. És követelem a szabadon bocsátását, továbbá az igazságos tárgyalás megtartását, mert igen homályos a tényanyag ebben az ügyben. És persze közvetlenül ezt nem tudjuk érvényre juttatni ezt az óhajunkat, de nem fordíthatunk hátat a kubaiak szenvedésének és az emberi jogsértéseknek. Több mint 122 politikai fogvatartott sínylődik kubai börtönökben, és egyértelmű jelzést kell küldenünk a kubai kormány nézzen szembe a múltjával. Például a cseh köztársaság mindig is támogatta és befogadta a kubai másként gondolkodókat. A főképviselő vesse latba befolyását a szabadon bocsátásért. Köszönöm szépen, Wallace kollégája szó. President. Köszönöm, elnök úr. Kuba csodálatos példája annak, hogy évtizedekig hatalmon maradhat egy elnyomó kormány, miközben merényleteket próbálnak elkövetni a vezető ellen, és túlélik a szankciókat, a CIA beavatkozását 1960-ban már a Kuba elleni kampány során azt írták Amerikában, hogy a pénzt és eszközöket annak érdekében kell latba vetni Kubában, hogy a szegénység csökkenjen, a bérek emelkedjenek, a kormány megbukjon. Ez még várat magára. És Ferrer egy jobboldali aktivista amerikai kapcsolatokkal és régóta aktivizmussal foglalkozik. További szankciók kivetése Kubára a célja, illetve az amerikai kapcsolatok normalizálódását szeretné megakadályozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ferrer a kolléga kapja meg most a szót. Obrigada, Presidente. Esta resolução constitui um Köszönöm, Elnök asszony. Ez az állásfoglalás valójában hamis tényeket sorol fel, és groteszk kijelentéseket tartalmaz. Itt ez indokolatlan beavatkozás Kuba belügyeibe és népe döntéseibe. Ez a nemzetközi jog nyilván való megsértését jelenti. Az ENSZ kettelje figyelme veszi a kubai forradalmi mozgalmat ezek a beavatkozások, például az együttműködési megállapodás aláírása mindezt veszélybe sodorják. A tagállamok még e megállapodás felfüggesztését is javasolják. Az állásfoglalás megerősíti, hogy itt egy tömb van Kubával szemben, és ez súlyos következményekkel jár és nem teszi lehetővé a társadalmi, gazdasági és kulturális jogok fejlesztését a kubai társadalmi részéről, amely tovább felüldött a, ezen tömb tevékenység ellenére. El, elnök, köszönöm szépen, kolléga. Most Dali kolléga következik egy percben. President, I would like... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ellenzem ennek az állásfoglalásának a tartalmát és szándékát felháborítónak tartom. Az a szándéka, hogy a kubai kormányt és a népet elszigetelje, és az ellen, egyre növekvő ö, ellenérzés növelje ez ellen a fantasztikus ország ellen és ö, kitartó emberi, emberei ellen, népe ellen. Ö, hamis a tartalma, ez az ember, ez egy elítélt bűnöző, aki várja, hogy bíróság elé kerüljön. Akik most itt az, az USA beavatkozását itt dicsérik, és Bolíviában, Venezuelában is jónak tartják, annak azoknak azt mondom, hogy Kuba e, emberi jogi segítséget, or, orvosi segítséget és más küld szomszéd, a szomszédos országokban kiváló munkát végez a kubai kormány, és örülök neki, hogy az ír kormány jól együttműködik vele, és ennek az állásfoglásnak ellenére is tovább ezt fogja tenni. Elnök, köszönöm szépen, ezzel véget ér a vita, és most Mogherini biztos asszonynak adom meg a szót. José Daniel Ferrera. José Daniel Ferrera A kubai Patrióta Uniónak a e, vezetője, és októberben tartóztatták le, azóta fogva tartják. Korlátozzák a látogatási e, jogát, rossz egészségi állapotban van. José Daniel Ferrer és mások ügyét felkaroltuk, elmondtuk a kubai hatóságoknak Brüsszelben és Havánában is a, az álláspontunkat, és a delegáció vezetőjének nemrégében a kubai november 6-ai külügyminisztériumi találkozón is felvetettük ezt. És a családja, három gyermeke ennek nyomán meg is látogathatta őt a fogságban. Szeretném hangsúlyozni, amit már többször kinyilvánítottuk. Elvárjuk, hogy minden polgára alapvető jogait, emberi méltóságát tartsa tiszteletben Kuba, ideértve a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot is, és minden egyes ügyet szóvá tettünk Ferrer úr ügyét, és koordináltan egyeztettük. Kubában az emberi jogi kérdések nyitottan kezelendők, a kapcsolataink mindenre kiterjednek ezen a téren, és valahányszor ennek a szükségességét látjuk, ami sajnos elég gyakran megtörténik, akkor Kubával felvetjük ezeket a szempontokat. Nem azért, mert annyira egyetértünk, hanem pont azért, mert nem. És hadd mondjam el, hogy büszkén állítom, hogy új fázist, új fejezetet nyitottunk a kubai kapcsolatokban a mandátum során a tagállamok teljes támogatásával, ezt hangsúlyoznám. Politikai orientációtól függetlenül minden kormányt bevontunk ebbe, és a politikai párbeszéd, illetve az együttműködés azért is működik, mert az emberi jogi vonatkozás egy jelentős összetevője, és a kritikus együttműködésünk a kubai vezetéssel erősíti a kapcsolatainkat, és nyitottan fel tudjuk vetni az egyet nem értést képező kérdéseket is, illetve párbeszédet tudunk fenntartani. És az utóbbi találkozónkon pontosan az emberi jogokról, az alapvető jogokról, a civil társadalom jogairól tárgyaltunk, mert ezek létfontosságúak, és csak a teljes tiszteletben tartásuk mellett hogyha a civil társadalom és az emberi jogok teljes tiszteletben tartása megvalósul, csak akkor fejlődhet a gazdaság. A kritikus elkötelezettség Kuba részéről előfeltétel az együttműködésünkben, és igyekszünk a modernizációt, a korszerűsítést elősegíteni, és a reformok során végig kísérni a politikai gazdasági változásokat Kubában. a Balapokra helyezkedhet Kuba fejlődése, mindenki számára egyenlő jogokat biztosítva. Köszönöm. Thank you very much. So... Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárjuk, és mielőtt a Haitiról szóló vitát elkezdjük, szeretném bejelenteni, hogy az EPP elnöke kinevezési ö, ö, döntéseket hozott. Dan Stefan Motreanu az Envi bizottságban váltja fel Krisztián Silvio Buszolyt, Krisztián Silvio Buzoy pedig az ITRE bizot, szakbizottság tagja lesz Adiana Joana Valean helyett. Ezek a hat, döntések tehát mostantól kezdve, a bejelentéstől kezdve hatályosak lesznek. A következő napirendi pontunk Haitiről szól, és emlékeztetek arra, hogy spontán felszólalások, illetve kék kártyás felszólalások is elektronikusan bejelenthetők lesznek. Akkor ezzel most megnyitom a napirendi pontot. Elsőként Zdehovszki kolléga kapja meg a szót, mivel társszerzője az állásfoglalásnál. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt főképviselő asszony. Haiti nagyon régen politikailag instabil ország, nagyon magas a korrupció szintje. Olyan ország ez, ahol az emberi jogokat lábbal tiporják, ahol újságírók halnak meg. A személyes szabadságot korlátozzák. Az Európai Unió meg kell, hogy mutassa a beli képességét, hogy képes párbeszédet indítani a kormány és az ellenzék között ebben az országban, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a helyzeten változtassanak az, az az Európai Unió volt az, aki ezt a gyönyörű országot a e, földrengés után segített e, újjáépíteni. Most a politikai e, helyzetet is javítanunk kell ebben az országban, ebben a társadalomban, hiszen a bolygó egyik legsúlyosabb problémáival küzd az ország. Nem csak a gazdagok és szegények közötti szakadék rendkívül nagyobb, hanem az az instabilitás és az az előre nem láthatóság, amely ott létezik, hiszen senki nem tudja, hogy mikor lesz egy politikai indítatású erőszak áldozata. Ezt ezen változtatni kell. Elnök, köszönöm szépen. A következő társszerző Urtaszon kolléga, egy persze megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Haiti egy olyan ország, amiről a közvitában elfelejtkeztünk. Elszegényedett ez az ország, súlyos intézményes problémákat tapasztal meg. Amit az elmúlt napokban megélünk, az arra kötelez, hogy az erőszakot, az elnyomást elítéljük. Mois eh, elnök működését illetően súlyos kétségeim vannak, korrupcióval vádolják, bizonyítékok is vannak erre. Vajon ő a megfelelő személy ezen ország eh, vezetésére? Itt nemzeti párbeszédre lenne szükség szükség a helyzet normalizálására. Az EU-nak továbbra is támogatni kell ezt az országot az együttműködés eszközei révén, és világos, hogy az intézményi nehézségekkel szemben az együttműködés és fejlesztési támogatás nagyon nehéz. Ennek kellene lennie pedig a prioritásnak számunkra is. Az utolsó öt másodpercben szeretnék még köszönetet mondani a fő képviselő asszonynak munkájáért. Ezen elmúlt öt év során nagy munkát végzett, sok kezdeményezést foganatosított. Köszönöm az erőfeszítését ebben az időszakban, elnök. Nagyon köszönöm. Következőként Csernecki úr következik egy percben. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy Köszönöm szépen a főképviselő asszonynak az 5 éves parlamenttel folytatott együttműködését, illetve személy szerint a velem végzett közös munkát. A keleti politika, keleti partnerség keretei között nagyon hatékony volt az együttműködés. Hölgyem és uraim, Haiti a világ egyik legszegényebb országa. Egy olyan ország, amely ciklikusan természeti katasztrófák áldozata is egyben. Az EU és az egész világ igyekszik megsegíteni, humanitárius segítségnyújtást biztosítani Haiti számára. Az a gond viszont, hogy a humanitárius segélyszállítmányoknak a, az ellenőrzése nem megoldott, és gyakran nem jut el a segítség azokhoz, akik rászorulnak. Tehát a hatékonyabb pénzellenőrzés lehet megoldás. A lengyel példából kiindulva a 19. században lengyel katonák is állomásoztak hajtén, tehát ezért is külön fontos számunkra. Köszönöm szépen. A következő társszerző Zorinyó úr, most neki adom meg a szót egy percre. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet nyilvánítok a főképviselő asszonynak. A szociális gazdasági helyzet Haitin fenntarthatatlan, az utcai tüntetések indokolt jelei ennek a zendülésnek a kormányal szemben, az elfogadhatatlan gyakorlatokkal szemben, amelyek elszegényedéshez vezetnek. Bizonytalanság uralkodik, az életkörülmények nagyon súlyosan romlottak a lakosság nagy része számára. Az EU-nak együtt kell működnie a haiti néppel, hogy visszatérjen a stabilitás, a demokrácia, a jogállamiság és tiszteletben tartásra kerüljön. Az Európai Parlament állásfoglalása megerősíti ezt a támogatást, elítéli az erőszakos elnyomást a békés tüntetőkkel szemben. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi szervezetek növeljék a humanitárius segítségnyújtást ebben a súlyos válságban, ugyanakkor a haiti hatóságokra is feladat hárul, a jogállamiság és a, a, a szólásszabadság helyreállítása, a lakosság jogos követelés, ezeket garantálniuk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következőként szerzőként Urbán Kresszpó kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Haiti az amerikai régiónak a legszegényebb országa, és áldozata különböző politikai mesterség, mesterkedéseknek, a, a korrupciónak, ellopják a pénzt, tehát egyértelműen nyomorban tengődik az ország. És ez nagyon szépen mutatja, hogy a gátlástalan kapitalizmus hová vezet. Most már másfél éve tüntetnek az emberek az utcán, és az elnök lemondását követelik, a jogaikat követelik, valamint felelősségre akarják vonni azokat a hatósági elemeket, rendőrséget, katonaságot, akik különböző visszaéléseket, gyilkosságokat és egyéb bűncselekményeket követtek el. Nem lehetünk cinkosok eh, ehhez, ugyanakkor a megszorítások politikáját is el kell ítélni, mert csapdába került Haiti. Eh, Mogherini asszony a következő ciklusban hiányolni fogjuk ön. Köszönöm szépen. A következő társszerző Jóveva asszony, neki is megadom a szót egy percre. Ena najrevnejših držav, ki jo že tako pesti. Nos, Haiti esetében nagyon sős egyenlőtlenségeket tapasztalunk, és a gazdasági fejlődés megreket, megkülönböztetést, megbélyegzést tapasztalhatunk. Egyfajta modern rabszolgaságot a gyermekek esetében, és ehhez járulnak a természeti katasztrófák. Haiti egyre nagyobb káoszba süllyed, és súlyos a humanitárius válság. A tüntetéseket elfolytják, nincs elektromos áram, a kormány nem végzi megfelelően munkáját, az emberi jogok nem érvényesülnek, erőszak uralkodik. Ez aláássa az alapvető jogokat nincs élelem, nincs gyógyszer, az iskola, az egészségügyi rendszer sem működik. Felhívást sal fordulok minden félhez, hogy szüntessék be az erőszakot Haitin, és vesnek véget a Haiti nép szenvedésének. Elég az erőszak azokkal, erőszakból azokkal szemben, akik tüntetnek, ne fenyegessék az újságírókat. Haiti-nek. konkrét segítségre van szükség, méghozzá azonnal elnök. Most folytatjuk a vitát Kelly kollégával, a néppárti frakció részéről. Tessék egy percben. Köszönöm szépen a szót. itt valószínűleg a, a legkevésbé morális, elköcsileg legromlottabb országként eh, lehet leírni. A, nincs kormány, nincs parlament, rendőrségi erőszak, zaklatás az újságírók ellen, gyilkosságok, nemi erőszak, az nők és az LMBT közösség elleni visszaélések, gyermekpornográfia, vérfertőzés, a polgárság, állampolgárság megtagadása, az idősek elleni, idősek elleni erőszak, és talán a legrosszabb az, hogy a gyermekek nem tudnak iskolába járni. Hogyha van egy dolog, amivel legalábbis nyomást tudnánk gyakorolni a haiti kormányra, az az, hogy adjanak a fiataloknak lehetőséget, hogy iskolába járjanak, mert enélkül semmiféle előrelépés nem lesz. Elnök, köszönöm szépen. Folytatjuk a felszólalások sorát. A szocialisták nevében Jill kolléganő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Főképviselő asszony, ahogy hallottuk, Haiti az összeomlás szélén van szinte. A, az erőszakos tüntetések, tömegbe lövetések, több tucat halott, minimum 20 eh, haltak meg a rendőri erőszak eh, nyomán, és nagyon sokan megsérültek, nem járnak a gyerekek iskolába, küzdködnek az emberek, nem jutnak ivóvízhez, élelmiszerhez, gyógyszerekhez, de benzinhez sem. Az áramból is kevés van, és általában jellemző, hogy a kezelésre szorulók sem kapják meg az ellátást. Az EU-nak értelmes állásfoglalást kell alkotnia, ami érdemben segíti a megoldást különösen a jelenlegi hatalmas korrupciót az AKC partnerség része hajt is, tehát a fenntartható partnerségre kellene összpontosítanunk, hogyha az éghalatváltozást, a korrupciót, a káoszt kezelni akarjuk. És milyen eszközeink vannak? Több száz millió eurót adunk az EDF-en keresztül, politikai megoldást kell sürgetnünk, hogy a haitin élők szenvedését enyhítsük, hogy érjen véget. Nagyon sok sikert kívánok a jövőbeni munkájához, és nagyon köszönöm az eddigi tevékenységet. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Rodriguez Rámos kolléganő, a Rinyó tagja. A krisis humanitária permanente en Haití, un país que cuando aún no a humanitárius válság állandósult Haitin, természeti katasztrófa után egészség és politikai, egészségügyi és politikai válsággal is szembesülünk. Ez az egyik legszegényebb ország a világon. Szegénység, egyenlőtlenség, bizonytalanság jellemzi, és sajnálatos módon korrupció is. 38 ezer ember a 2010-es földrengés során eltűnt továbbra is, eltűntnek vannak nyilvánítva, és most egy nagyon agasztó erőszakullamot élünk meg a társadalmi tiltakozások kapcsán, akik az ellátási problémák miatt tiltakoznak a kormányal szemben. Több mint 40-en veszítették életüket az ENSZ szerint, ebben a helyzetben három újságíró gyilkoltak meg, akik ezen eseményekről számoltak be. Dolgoznunk kell azon, hogy az erőszakot megállítsuk, átlátható választásokra van szükség, és humanitárius segítséget kell nyújtanunk ennek az országnak, ahol 40% a lakosságnak a nemzetközi élelmiszer segélytől függ. Köszönöm, hogy az elnök, és következőként Adinolfi asszonyjal folytatjuk a függetlenek soraiból. Köszönöm, elnök asszony, kollégák. A pokol létezik, Haitin található korrupció, erőszak, szegénység. Most már a haiti lakosság mindennapjaihoz tartozik. Ez egy olyan ország, ahol az emberi jogokat minden áldott nap szemünk előtt tapossák lábbal. Nem ülhetünk tétlenül ezt szemlélve. itt még létezik a rabszolgasság, ezernyi gyereket adnak el háztartási alkalmazottnak jó móduk családokhoz. A nőket meg erőszakolják, és nem ö, szolgáltatnak nekik a igazságot, nem is abortálhatnak. A nemek között egy erőség a törvény előtt sem létezik. Ha Haitin valaki elmegy tüntetni, gyakran nem tér már haza. Az ENSZ emberi jogi fő képviselőjének adatai szerint a szeptember és októberi tüntetések során legalább 42 ember veszítette életét, és több mint 80-an sérültek meg. Hosszú tehát a lista, de azt hiszem, hogy ennyi elég, amit elhangzott ma. Ahhoz, hogy egy egyszerű kérdést tegyünk fel, miért is engedjük meg mindezt? Köszönöm, elnök asszony, és üdvözlöm Mogherini főképviselő asszonyt. és minden jót kívánok neki a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Castaldo kollégát nem látom a teremben. Tessék, éppen most fut be, siessen, foglalja el a helyét, várunk önre. Csak üljön le egy mikrofonhoz. You can use every mic you want, but just stop, please. <laughs> folytassuk a catch the eye jel előbb? igen kérem. jó rendben. akkor most a spontán hozzászólások következnek. Passzázil kolléga az első a néppártól. pospil kolléga mondja az elnök, sajnos nem tudtam elolvasni. Elnézést kérek, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért megértettem, hogy rólam van szó. Nagyon röviden támogatom a haitival kapcsolatos állásfoglalást. A legutóbbi ciklusban már többször is beszéltünk arról, hogy milyen bonyolult a helyzet ebben a nagyon szegény országban. Nemrégiben azt láthattuk, hogy nőtt a feszültség az országban, az emberek az utcára vonulnak, nagyon rossz társadalmi helyzet uralkodik, és nagyon sokan élnek a szegénységi küszöb alatt. Gyermekrapszolgaságnak és egyéb szörnyűségeknek vagyunk tanúi. Az új bizottság és az új főképviselő feladata lesz az, hogy párbeszédet kezdeményezzen ezzel az országgal, és remélhetőleg ezáltal sikerül elérni, hogy a tüntetők nyíltan véleményt nyilváníthassanak anélkül, hogy üldözné őket a hatalom. Utána pedig egyeztetni kell az ország vezetőivel arról, hogy hogyan lehet a legszegényebbek helyzetén javítani. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Haitiban lábbal tiporják az emberi jogokat, ezt is világosá kell tenni a helyiek számára. Köszönjük szépen, Csuhodáru kollégak. a következő, után adok Kastáldó úrnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Mogherini asszonynak. Mandátuma alatt rengetegszer kellett tüzet oltania, nagyon sok sürgető helyzetet kellett megoldania, sok esetben sértették meg súlyosan az emberi jogokat. Itt az ideje azonban, hogy az Európai Parlament és mi képviselők, akiket az európai polgárok választottak meg, megtaláljuk az átlátható módját annak, hogy valamilyen módon szemmel tartsuk az emberi jogok alakulását a világban, és felelősségre vonjuk azokat, akik megsértik az emberi jogokat. A 21. század az emberi jogok százada, Remélem, hogy sikerül megoldanunk a helyzetet. Köszönöm szépen, és köszönöm az eddigi munkáját. Köszönöm, most Castaldo úr, következik egy perc. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy ilyen megértő volt a Haiti-ban történő tüntetések arról már júliusban elkezdődtek, szeretnék elérni, hogy az elnök lemondjon, ar- abból indult ki ez az egész helyzet, hogy meg akarták szüntetni a benzin ártámogatását, és ezzel megnövekedett volna a benzinára. Nos, ez a jelenlegi embargó helyzetét megnehezít. Ugye az USA-Venezuela embargóról van szó. Nos, ne felejtjük, hogy a nyugati félteke legszegényebb országáról van szó. Nos, a leg sérülékenyebb személyek eh, eddig kaptak egyfajta kompenzációt eh, az országban. Nos, a jelenlegi helyzet alapján az elnök nem szeretne lemondani. Még jelenleg az úgynevezett Core Group, illetve az Egyesült Államok támogatását élvezi. Azt gondolom rendszerváltásra van szükség, hogy végre haiti barátaink eh, igazságban éljenek és megfelelő méltóságban. Köszönöm, Polcsák úr, következik a néppártól. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu ob... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ne feledjük, hogy milyen súlyos tüntetések vannak Haitiban, nagyon-nagyon szegény országról van szó, illetve vannak ott gazdag emberek is, de rengeteg a szegény Haitiban. Zavargások és zavargások és tüntetések alakult ki az elnök, illetve a korrupt kormány ellen. Ennek eredete az, hogy az élelmiszer és a benzinárak, üzemanyagárak nagyon megnőttek az ősz során. Nemrégiben egy tábornokot is meggyilkoltak, és Haitiban sajnos az újságírók helyzete is rendkívül veszélyes. Úgy gondolom, hogy azonnali jelleggel el kell kezdeni a kormánynak a párbeszédet az ellenzékkel, erre kérjük fel a haiti kormányt, a korrupciót ki kell vizsgálni, az embereknek gyakorlatilag nincs mit enni, inni, az emberi jogokra kéne jobban odafigyelni, erre kéne, ez lenne a haiti kormány dolga, és minden jót szeretnék kívánni Mogherini asszonynak a jövőben. Köszönöm. Nos, mielőtt megadom a szót a e, főképviselő asszonynak, volt uh, Ward asszony a szó a szocialisták részéről, tessék. Uh, thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két hónapig, két hónapja Haiti-ban tüntetések vannak, és ez az üzemanyag hiány miatt merült ki, és robbant ki, és egyre erőszakosabbá vált. Az ENSZ számai alapján legalább 42 ember vesztette életét, több tucat ember sebesült meg a kormány ellenes tüntetésben, és az erőszak egyre inkább a bizonytalanságot erősíti egy amúgy is fragilis országban, ahol nagyon nagy a korrupció. Nagyon gyűr, sürgős segítségre van szükségük a haiti egyharma, haitiak egymarmadának, eh, ahhoz, hogy a minimális szükségleteiket fedezni tudják, rengeteg ember éhezik az Európai Uniónak a haiti kormányjal együtt kell működni annak érdekében, hogy gyorsan humanitárius segítséget nyújtson. A másik elítélendő erőszakesemény az a nők elleni erőszak az állami börtönökben, ahol a nőket férfiakkal együtt tartják fogva, és erőszaknak, nem erőszaknak vannak kitéve az Európai Parlamentben. Az a, nemek, a nők elleni erőszak 16 napos kampányát zárjuk éppen, úgyhogy ne felejtsük el, hogy az egyik legszegényebb országban milyen erőszaknak vannak kitéve a nők. Köszönöm szépen, és most pedig a vita lezárására megadom a szót Mogherini fő képviselőasszonynak. A az amerikai kontinens egyik legszegényebb ország a politikai, gazdasági és társadalmi válságnak van kitéve. A népesség nagy része tüntet az ellen, illetve nem ért egyet a jelenlegi kormányzással. A korrup, főleg a korrupció és a rossz kormányzás vezetett ezekhez a tüntetésekhez. A fiatal aktivisták a tüntetések élére állták, de gazdák, kis bolt tulajdonosok, is csatlakoztak, és most már alkotmányos válságra is sor kerül, nincs kormány, nincs parlament. A tüntetés, ahogy egyesek említették, az üzemanyaghiány miatt merül, ö, robbant ki nyáron, és megbénította az országot. A vállalkozások, a kórházak, az iskolák, a hivatalok zárva vannak, gyakran nagyon nehéz a közlekedés, a mozgás, a humanitárius segítségnyújtást is nehéz eljutni, juttatni a célpontba egyre radikálisabb politikai álláspontok vannak, a humanitárius válság is egyre romlik, a helyzet is egyre romlik. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a jelenlegi válságot, és koordinálunk az ország a hivatalaival, illetve illetékeseivel. A hatóságoknak garantálni kell azt, hogy békésen tüntethessenek az emberek, és az erőszakot el kell kerülni a 28 tagállam egyetért abban, és felhívta a szereplőket arra, hogy igyekezzenek megoldást találni párbeszéd formájában a politikai, gazdasági és humanitárius válságra hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Unió más donorokkal is egyeztet, hogy gyors segítséget tudjon nyújtani az országnak, hiszen a humanitárius helyzet drámai. Mindazonáltal a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan, nem csak humanitárius segítségnyújtás kérdéséről van szó, hanem egy politikai folyamatról, amely nemzetközi, a nemzetközi közösség számára lehetővé teszi azt, hogy az ország hosszú távú fejlődést segítse. Elnök asszony, ha megengedi, akkor az anyanyelvemen szeretném befejezni a karrieremet itt. Ritkán használtam az olasz nyelvet, amíg itt dolgoztam. Köszönöm a segítségüket, az együttműködésüket az elmúlt öt évben. Köszönöm azoknak is, akik nem régiben kezdték csak el parlamenti működésüket az elmúlt néhány az a választások óta. Én mindig is nagyon nagy figyelmet tulajdonítottam, és jelentőséget tulajdonítottam az Európai Parlamentnek, az Európai Parlamentben zajló vitáknak. Nem csak a demokrácia szempontjából, szempontjából fontos ez, hiszen a, hanem a biztonságért, a békéért és az együttműködő európai külpolitikáért folytatott harcunkban is nagyon fontos ez, tehát munkánk, munkánk során is. Szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, az alelnököknek, a szakbizottságoknak, különös tekintettel a külügyi és a fejlesztési szakbizottságnak, akikkel a legszorosabban működtem együtt, ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy az elmúlt évek során megkönnyítsék a munkánkat, munkámat. Köszönöm. Frau äh, Mogherini, ich glaube auch im Namen des gesamten Tisztelt főképviselő asszony, azt gondolom, hogy az egész ház nevében mondhatom, hogy én is köszönetet szeretnék mondani önnek a parlamenttel való együttműködésért és a szakbizottságokkal való együttműködésért az ön személyes fellépéséért, az európai gondolat támogatásáért, a multilaterális intézményekben végzett szerepéért. Köszönöm szépen a munkáját, köszönöm szépen a szenvedélyét. A vita zárásaként hat állásfoglalási javaslatot kaptam. Ezeket az Európai Parlament weboldalán megtekinthetik a vitát, ezzel lezárom. Ezzel megszakítom, az, felfüggesztem az ülést, és 11 óra 30-kor kezdődik a szavazás.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 Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. We have a long voting list in front of... Hosszú a szavazólista, úgyhogy kérem foglaljanak helyet. it's not it will be okay good oh, yes dear members kedves kollégák Üdvözlöm Önöket itt a teremben, 500 millió európai polgár képviselőit a mai plenáris ülésünkön. Egy bejelenteni valóval kezdeném. A 2018 per 1725-ös szabályozás 53-as cikkének megfelelően, amelyet 2018. október 23-án fogadtak el, az elnökök értekezlete a 2019. november 28-ai ülésén a Libe szakbizottságban zajlott vitát követően jóvá hagyta Wojciech Rafael Wiewierowski kinevezését Európa adatvédelmi biztosaként. Az elnök aláírja a döntésről szóló határozatot a tanács elnökével együtt. Most pedig áttérhetünk a napi rendünkre. Weber úr szót kért? Ügyrendi hozzászólás? Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió nem maradhat néma tekintettel a máltai eseményekre, a vizsgálódásokra, amelyeket Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatosan folytatnak, és fontos, hogy ez a parlament is szóljon ez ügyben, hiszen a mi sajtó termünk az ő nevét viseli. Több miniszter és a miniszterelnök is lemondott a sokkoló fejlemények miatt. Az említett személyek neve felbukkant a vizsgálatokkal kapcsolatosan, amelyet Karona Daphne Galizia meggyilkolásával kapcsolatban folytattak. A miniszterelnök újra és újra védelmébe vette ennek ellenére a miniszterek, az érintett minisztereket. A máltai helyzet kihatással van az egész európai projektre. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek most még inkább rá kell mutatnia a máltai hatóságoknál arra, hogy a politikai összefüggésben történő újságíró gyilkosságoknak következményük kell, hogy legyen. Ez a parlament mindig nagyon hangosan követelte a jogállamiságot, a sajtószabadságot különböző európai kormányokkal szemben, ma ugyanezt meg kell tennünk Málta esetében. Emeljük fel a hangunkat együtt. Irácsia Garcia Perez, it's your floor. Irácsia Garcia Perez, parancsoljon. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, a szocialisták és demokraták frakciója mindig is kiállt, kiáll és ki a jogállamiság mellett. Függetlenül attól, hogy éppen kiről van szó, valamit leszeretnék szögezni. A jogállamiság akkor működik, amikor elfogják a gyanúsítottakat, és amikor megkezdik az igazságszolgáltatásban az eljárásokat. Pontosan ez történt múlt héten Máltán. Letartóztattak egy gyanúsítottat, és elkezdődött egy jogi eljárás. Ennek a parlamentnek a jogi eljárásokat tiszteletben kell tartani, és nem szabad beavatkoznia. Szeretném elmondani azt, hogy ez a frakció mindig az igazság és az igazság szolgáltatás oldalán áll. A többieknek tudniuk kell, hogy nem szabad azt szerint váltogatni a véleményünket, hogy éppen kiről van szó. Kérem, maradjanak csöndben. Nem, nem fogom abba hagyni. Nos, van olyan, aki zavar, hogy én itt világosan fogalmazok. Nem mi választjuk meg az igazságot, mindig ugyanazon az oldalon kell állnunk, az igazság oldalán, mi döntjük el, mi döntjük el, hogy hogyan gondolkodunk. Elnök, kérem maradjanak csöndben. Nos, remélem, hogy az elkövetkezendő öt év során mindig kiáll majd az igazság és a jogállamiság mellett. Az önök frakciója is független attól, hogy melyik országról vagy melyik kormányról van szó. Most a szavazással folytatjuk a munkát, kérem helyezzék be a szavazógépbe a szavazókártyájukat, és készüljenek fel a szavazásra. Ügyrendi hozzászólás? Uh, elnök asszony, csak szeretném világosá tenni, hogy a máltai helyzettel kapcsolatosan kulcsfontosságú, hogy a parlament sürgősen delegációt küldjön az országba egy tényfeltáró út céljából. Köszönöm Weber úrnak a hozzászólását, az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Itt az ideje annak, hogy végre létrehozzuk az újságírók szabadságára vonatkozó díjat, amelyről a legutóbbi ciklusban döntött a parlament. Igazságot kell szolgáltatni Daphne Caruana Galíciának és hozzátartozóinak. Erről szól ez az ügy. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig kezdjük el a szavazást. Kérem, fogadják el, hogy a megfelelő szabályoknak megfelelően kell eljárnunk. Kezdjük a szavazással, mert hosszú a szavazás, még egy ügyrendi hozzászólás? This is going to be the last point. Ez lesz az utolsó ügyrendi hozzászólást, amelyre engedélyt adok, mert nagyon hosszú a szavazási listánk. Nagyon röviden kérem, nagyon rövid leszek. A jogállamisági monitoring csoport elnökeként szólalok fel, ma délelőtt volt egy ülésünk, és tervezünk egy máltai utat de nagyon világossá szeretném tenni, hogy nem lesz politikai beavatkozás a részünkről, semmiféle rendőrségi nyomozásba, eljárásba nem kívánunk beavatkozni, de biztosítani fogjuk, hogy az Európai Parlament továbbra is fenntartsa a nyomást, hogy végre felelősségre vonják a felelősöket, és fényderüljön az igazságra. És később tájékoztatunk az útunk időpontjáról. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most Következzék a szavazás. Első szavazás az algériai helyzetről. Négy frakció nyújtott be közös állásfoglalási indítványt. Első módosító név szerint szavazunk a szavazást. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk készfeltartással, ki támogatja, ellene ki van, tartózkodók, elfogadva. Következő napi rendi pont a kubai helyzet, José Daniel Ferrer ügye, első bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. It's adopted. Elfogadtuk. Következő napi rendi pont Haiti. Közös állásfoglalási indítvány. Öt frakció részéről, a szöveg egészéről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Megyünk tovább. Lángán jelentés. Az EU-USA megállapodás ügyében. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Következő napi rendi pont. A következő napi rendhez tartozó állásfoglalás. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. Második módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító név szerint szavazunk, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk készfeltartással mellette. Elnézést mondja az elnök, hibáztam. Név szerint szavazunk, úgyhogy a szavazógéppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. Megyünk tovább, a bolíviai helyzet következik. Négy frakció nyújtott be közös állásfoglalás indítványt, egyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kilences módosító készfeltartással szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Négyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hatos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 7D. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Tízes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Megyünk tovább a napirendben. Éghajlat és környezetvédelmi vészhelyzet. A következő, tízes módosító, Ügyrendi hozzászólás parancsoljon. Mikrofon, please. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. 132 per 2-es házszabály. Erre szeretnék utalni. Hétfőn a klíma vészhelyzetről tartatunk vitát, és az emergency szó volt a szöveg címében. Most viszont vannak olyan módosítók, ahol az urgency szó szerepel. Hétfőn tehát az emergency volt szó. Úgy gondolom, hogy az egy másik szót használó módosítók legyenek nem elfogadhatóak. Okay. So the title of the debate can be different than the... Rendben. A vita címe lehet más, mint az állásfoglalás címe, eltérhet a kettő egymástól, úgyhogy folytathatjuk tízes módosító készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a tízes módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító. Két részben szavazunk, első rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 9-es módosító, megnyitom a szavazást. Kézfeltartással kell szavaznunk, elnézést mondja az elnök mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Rendben, akkor most az eredeti szöveg következik két részben. Első rész név szerint szavazunk. Ellenőrizzük az előzőt, rendben. A kilences módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most ismét az eredeti szöveg következik két részben. Első rész, név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Második rész. Készfeltartással szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 16-os módosító két részben szavazunk, első rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva a második rész. A második rész ezzel okafogyottá vált. A 15-ös módosító következik. 15-ös. Név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. 15-ös módosító, megnyitottam a szavazást. Név szerint szavazunk, úgy tűnik most már működik a rendszer. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az eredeti szöveg következik négy részben. Első rész név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Negyedik rész. A szavazást megnyitom, név szerint szavazunk. A szavazást lezárom. Elfogadva. 17-es módosító két részben, első rész. Név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Egyes módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Kettes módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Hármas módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Amendment 18-as módosító név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg. Négyes hivatkozás két részben, első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a 12-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Záró szavazás következik az állásfoglalás tervezetről. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Roll call vote. Név szerinti szavazás. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. Thank you. Köszönöm szépen, folytassuk a szavazást. What? It's Mrs. Wisniewski. Yeah, Mrs. She Mrs. for the Now we have the motion for a... <coughs> Állásfoglalási indítvány következik az NV szakbizottságtól. Visnyevszka asszony kért szót. Nem, Dali asszony következik először. Köszönöm szépen, elnök asszony. a Hassamai értelmében mi egy módosítót éreztetünk be más frakciókkal, de a felelősség tudatában ezen módosító esetében, ez a 11-es módosító esetében tartózkodni fogunk. Ez a klíma vészhelyzetről szól. A tegnapi ülés után rá kellett döbbenünk, hogy vannak olyan frakciók, amelyek veszélybe sodornák az egész foglalást ezen módosító miatt nem szeretnénk, hogyha a COP25 állásfoglalás veszélybe kerülne. Szeretnénk, hogyha az egy Európai Parlament egységes legyen, az Euró, a néppárti frakció és az összes többi frakció is, hogy erős teljes legyen ez a állásfoglalási indítvány. Visnyeszka asszony, önkért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném visszavonni támogatásomat, illetve az ECR frakció támogatását a COP25-ről szóló állásfoglalási indítványról. Ellenezzük azt, hogy felgyorsítsuk a célkitűzések ter- teljesítését. A 25%-os küszöböt bevezették, és az Európai Parlament többsége szeretne zöld utat adni az atomenergiának. Úgy gondolom, hogy ez nagyon káros lesz az európai gazdaság számára, és a többi tagállam, vannak olyan tagállamok, amelyek nem járulnak hozzá. Szavazás következik, megnyitom a szavazást. COP25-ről szavazunk, 11-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 51-es módosító következik név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg következik. Két részben. Első rész készfeltartása mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences bekezdés eredeti szöveg három részben. Első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész készfeltartással mellette. Ellene? Tartózkodok. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene? Tartózkodok. Elfogadtuk. 14-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második részt készfeltartással. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk, ellenőrizzük. 43-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg. Két részben, első rész kézfeltartással mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 44-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 45-ös módosító, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik az 53-as módosító két részben első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Második rész készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es módosító mellette. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg két részben. Első rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasító. Kettes módosító. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 20-as módosító, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es módosító következik mellette ellene, tartózkodók, ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 26-os bekezdés. Elti szöveg két részben első rész név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 27-es eredeti szöveg népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as bekezdés két részben első rész készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Eredeti szöveg következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, jobb lesz. Eredeti szövegről szavazunk. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eredeti szöveg következik. Név szerinti szavazása, a 33-as bekezdésnél járunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 56-os módosító. Mellette. Készfeltartással ellene. Tartózkodók elutasítva. 57-es. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 58-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 46-os módosító. Mellette? Ellene. Tartózkodok. Elutasítva. 22-es név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as módosító feltartással mellette ellene tartózkodók elutasító. ellenőrizzük. A 60-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es következik. Kész a mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. 37-es módosító. Kész feltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. 37-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg következik két részben első rész népszerinti szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk második rész kész feltartással mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 62-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító két részben, első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a tízes, illetve következik a tízes és 63-as, tehát a koka fogyottá váltak, a négyes következik. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. 52-es bekezdésnél járunk, 4-es módosító név szerinti szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. El van utasítva. 65-ös módosító következik. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő fogyottá vált. 23-as következik. Mellette. Ellene. Tar tartózkodok. Elutasítottuk. 47-es következik népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Akkor következik az 54-es bekezdés, eredeti szöveg. Készfeltartása mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58. 58-as bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. 58-as bekezdés első rész ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 48-as módosítás név szerint szavazunk. A második részt ellenőrizni akarják? 58-es bekezdés második rész, bárki kérheti az ellenőrzést, megnyitom a szavazást. 58-as bekezdés, második rész. Most erről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48-as módosítás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 66-os módosítás mellette ellene, tartózkodás, de most én szeretném ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg három részben. Első rész név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 24-es módosítást ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés két részben. Első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 67-es módosítás, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 12 a 26-os, két részben. Első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-es módosítás mellette. 49. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következik az eredeti szöveg eh, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as és 27-es módosítások. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es, 28-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 15-ös 29-es módosítás mellette, mellette, mellette, még egyszer, 15-ös 29-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 30, 16-os 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31D név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 32-es név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg, oka fogyott ezzel, 69-es bekezdés, 34-es módosítás. Mellette? Ellene? Tartózkodás? elutasítva. Eredeti szöveg két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1835-ös módosítások két részben. Első rész mellette. Ellenőrizni szeretnék? Ügyrendi pont? Tarabella úr, tessék. Nem akarom túlra húzni. nagyon húzni a szavazást a látogatók érdekében, mondom, a látogatók, akik itt vannak, a vitákat meghallgatják, mindent hallanak, értenek, rendben van. De amikor szavazzunk, akik látják önt, és látják a táblákat, a kivetített képernyőket, azok látják, hogy mi történik, és értik, hogy mi történik, de akik mögö, ön mögött ülnek, azok nem látják a kivetítőt, és nem tudják, hogy mi történik. Úgyhogy azt javaslom, hogy majd legyen egy kivetítő, másik oldalon is. Jó, meggondoljuk majd. Következik a 18-as és a 35-ös módosítás. 18-35 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész. Jó, jó, ellenőrizzük, első rész, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Na most elutasítottuk. 68. Jó, jó, ellenőrizzük a második részt is. Jó, visszamegyünk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 68 két részben, első rész, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva második rész készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor 69-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Amendment 30. 36, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel az 50-es okafogyott, és a 70-es következik. Mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Közüliek az eredmények, szorosak az eredmények, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és nem is volt olyan szoros. Jó, akkor következik a, a 7D módosítás mellette. 70-es, mondja az elnök. A 70 we did. I'm... Nem, a 70-es volt már. A 7D következik. 7D. Nem igazán látom a nyomtatást. Ez nem nulla, hanem D. A 7D név szerint szavazunk. Megnyitom a, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítva. Most jön a 8D. Készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor következik a 77-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 80-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, akkor most név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 83-as bekezdés eh, eredeti szöveg mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es bekezdés mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 71-es módosítás mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 72-es módosítás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 115-ös bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 116-os bekezdés két rész. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 118-as bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es módosítás mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 39-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. E, így preambulum bekezdés mellette, így preambulum bekezdés, javítja az elnök, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K preambulum bekezdés, Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. L. Preambulum bekezdés, 42-es módosítás, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük. Akkor 42-es módosítás első, bekez, első rész. Megnyitom a szavazást. Le. Zárom a szavazást, elutasítva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítva és akkor szavazunk az állásfoglalás, teljes állásfoglalásról név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. And now we go to the next item. Következő napi rendi pont az isztambuli egyezmény. Az első szavazás az EKR állásfoglalásáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást isztambuli egyezmény állásfoglalási javaslat az EKR részéről. A szavazás folyik. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik az egyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Négyes módosítás, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes bekezdés, eredeti szöveg, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosítás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva el preambulum bekezdés, eredeti szöveg név szerint szavazunk. A szavazás folyik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és most szavazzunk az állásfoglalás teljes szövegéről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Now we go to the next item on the... Következő napi rendi pont. Az Oroszországi Föderáció közelmúltbeli intézkedései, megnyitom a szavazást, az e- teljes állásfoglalásról név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő napi rendi pont az Airbus ügy, négy frakció által benyújtott állásfoglalási javaslat, hatos módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hetes bekezdés, eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva 11-es módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva következik a hetes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 3-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. És most a teljes állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő pont a VTO fellebezési testületének válsága Kettes módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, egyes módosítást, készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Teljes állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És az utolsó napirendi pont egy új EU a DEVE bizottság állásfoglalási javaslata EU akácsi partnersége megalapodás eredeti szöveg 17-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosítás mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Egyes módosítás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosítás, két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva a másik rész mellette. Jó, ellenőrizzük. Az első részt, első részt ellenőrizzük. Kettes módosítás, első részt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész okafogyott, ötös módosítás mellette. Yes, and now we go to the amendment five. Yes, that, that's correct Ötös módosítás, mondja az elnök, az ötös módosítás következik ez a hely. The second, because the first part is rejected, so the second part falls, and now we... Az első részt elfogadtuk, ezért a második rész, rész okafogyott, és ezért az ötös következik. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. E preambulum bekezdés. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. A teljes állásfoglalásra szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm a támogatásukat. We have 10 minutes. We have two minutes and then we Két perc múlva uh, folytatjuk a szavazatmagyarázatokkal. Kérem, minél gyorsabban hagyják el a termet. Köszönöm.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have... Folytassuk a munkát, mert nagyon kevés az időnk, és sokan szeretnének szavazatot magyarázni. Kérem azokat, akik nem akarnak szavazatot magyarázni, hogy hagyják el a termet. Esetleg folytathatnák odakinn a magánbeszélgetéseket? Köszönöm. Kérem, hogy a beszélgetéseket odakin folytassák. outside as well. Good. És kint fotózkodjanak. Most akkor a tegnapi szavazatmagyarázatok következnek először, amelyekre nem tudtunk sort keríteni, és utána folytatjuk majd a mai szavazatmagyarázatokkal. Tájékoztatnom kell önöket arról, hogy nagyon sokan szeretnének szavazatot magyarázni, sietnünk kell, mert kettő órakor el kell hagynunk az üléstermet. Kérek mindenkit, hogy tartsa be az egyperces hozzászólási időt. Azok a szavazatmagyarázatok, amelyekre ma nem kerülhet sor, azokat írásban lehet majd benyújtani. Először is az Európai Bizottság megválasztása, Anthony Hook a Renew frakciótól parancsoljon. Köszönöm szépen! Megszavaztam ezt a bizottságot, mert fontosnak tartottam, hogy elszámoltatható legyen a parlament felé a bizottság. Megválasztottuk ezt az új bizottságot, is, most már neki kell látni a munkának, hiszen Odakin az emberek arra várnak, hogy segítsünk rajtuk, az emberek szembe kell, hogy nézzenek az éghajlatváltozás veszélyeivel, a bizonytalan, a változó gazdasággal, és úgy érzik, hogy nincs hatalmuk a saját életük fölött. Az Európai Bizottság feladata az, hogy mindenkit reményel töltsön az elkövetkezendő évet, illetően is nem félelemmel. Hogyha az Egyesült Királyság kilép, elköveti ezt a történelmi hibát, akkor továbbra is befolyásolnak azért minket az itt születő döntések. Brit képviselőként megszavaztam ezt a bizottságot, mert arra számítok, hogy a Brexitet le, sikerül leállítani, és ez a bizottság minden európai polgár bizottsága lesz. Köszönöm szépen az EKR-től Zahra Gyil képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos módon az Európai Unió hatalmába kerítette az éghajlati hisztéria, és nagyon messze járunk a racionális gondolkodástól. Ez az éghajlati hisztéria sajnos rányomta a bélyegét az Európai Bizottság munkaprogramjára is. Nem tudok egyetérteni az EB céljaival az éghajlatváltozás elleni küzdelmet illetően. Ezek nem realisztikus célok, megvalósíthatatlanok, és veszélyesek az egyes tagállami gazdaságokra nézve. Befolyásolja majd ez a program az energiamixet, a munkahelyteremtést, a gazdaságot, ezért nem tudtam támogatni az Európai Bizottságot. A következő Vrecionová asszony az EKR-től. Köszönöm szépen! Tegnap nem szavaztam meg az Európai Bizottságot a programja miatt, a munkaprogramja miatt egy utópisztikus munkaprogramot készített a bizottság, amely nagy mértékben veszélybe sodorja az Európai Uniós tagállamok versenyképességét. Nagyon könnyű aktivista célkitűzéseket beépíteni a munkaprogramba, de nehéz lesz megközelíteni ezeket a célokat. Az európai iparra pedig mindez nagyon káros hatással lesz, növekednek az energiaárak, és a polgárok helyzete is egyre romlik majd cégeknek kell majd bezárniuk, és piaci részesedésüket kínai, amerikai cégek fogják átvenni, anélkül, hogy ellenőrzésünk alatt tudnánk őket tartani. Ezt a zöld forradalmat a polgárok fizetik majd meg, az adófizetői pénzekkel fizetünk értük, az éghajlatra pedig nem tudunk befolyással lenni, mert az EU az egyetlen, ami ilyen célokat követ. Pálmer képviselő SND önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen! Gratulálok az új Európai Bizottságnak a megválasztásához, habár azt azért nem mondanám, hogy az elmúlt hónapokban ez egész folyamat tökéletes lett volna, de ami nagyon fontos az az, hogy most már a képviselők a képviselők többször is lehetőséget kaptak arra, hogy megváltoztassák a véleményüket. Júliusban szavaztunk, szavaztunk von der Leyen asszonyról, utána több héten keresztül vizsgálgathattuk az Európai Bizottság előterjesztett munkaprogramját, aztán a biztos jelölteket és vizsgáztathattuk, és tegnap egyfajta megerősítő szavazást tartottunk a júliusi döntésünket illetően. Azt mondanám, hogy ez a megerősítő szavazat lehetőséget biztosított arra, hogy az emberek megváltoztassák a véleményüket. Ez egy nagyon fontos elv, véleményem szerint, és akár ki lehetne terjeszteni más egyéb fontos kérdésekre is. Köszönöm. Hánán képviselő az LKR-től. Köszönöm szépen. Én azért tartózkodtam, mert ez valójában nem igazán lesz majd a mi kérdésünk. Ha mégis, akkor úgy is ki lehet ezt még majd fejteni. Nos, sokat tudnék beszélni a kinevezési módokról, folyamatról, hogy 28 személy kezében összpontosul ekkora hatalom, akiket nem polgárok választottak meg, Szerencsére nem sokára ez már nem a mi problémák, úgyhogy sok sikert kívánok a bizottságnak. Ezután nem leszünk, ezután nem leszünk nehéz tagok, hanem kellemes szomszédok. Köszönöm szépen, Löbre Dunul következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Fondelején bizottság ellen szavaztam, mert szerintem ez súlyosbítja majd Franciaország helyzetét három szempontból. Egy, a bizottság a migráció szeretné megszervezni, de én mást válok tőlük. Szeretném, hogyha a migrációs hullám ellen harcolnának. Aztán az európai integrációt erőszak, erőszakosan kierőszakolnák. Nos, én azt gondolom, hogy úgy kell eljárni, mint a Rassemblement National, ami figyelembe veszi, és ami figyelembe veszi a tagállamok szabadságát. Nos, ezen okoknál fogva határozottan ellenzem, a, ellenezni fogom majd a von der Leyen bizottságot az öt év során. Köszönöm szépen, Fox asszony következik. Én működik ez a, misko, ez a, ez a mikrofon. Én a bizottság ellen szavaztam. Az a gond, hogy nem elszámoltathatók a bizottság tagjai, egyetlen tagállamon sem a tagállami szuverenitásnak sem tesz ez jót, és gyakorlatilag ez egyfajta támadás minden egyes szavazóra. Nacionalista, xenofób és szélső jobb számára. Ez micsoda arcul ö, csapás. Nos, én azt gondolom, hogy az igazi európai szolidaritás az az, hogy minden egyes európai szavazatát figyelembe vesszük. Arra kérem a kollégákat, hogy ne tegyenek úgy, mintha ez itt a demokrácia oltára lenne. Kérem szépen, itt senkit nem lehet a bizottság tagjai közül felelősségre, felelősségre elé Köszönöm szépen, Polcsák úr következik. Köszönöm. Több indoka is, indokot is föl tudok sorolni, hogy miért úgy szavaztam, hogy szavaztam. Először is az Európai Parlament ellátta a feladatát, azok a jelöltek, bizottsági biztos jelöltek, akik nem tudták bebizonyítani, hogy alkalmasak, őket visszautasítottuk, megvizsgáltuk mindenkinek a hátterét, ez mind nagyon fontos, és éppen ezért szerintem a jelenlegi bizottság szava hihető. Az Európai Bizottság programja megállja a helyét, a jelenlegi kihívásokra válaszolni kíván, nem tagadja a klímaváltozást, racionális intézkedéseket próbál meghozni, digitalizáció, szociális igazság. Ezek miatt szavaztam meg a bizottságot. Milyen egyéb lehetőségeink lettek volna? A káosz, további további idő, időhúzás, mert így is elvesztettünk egy fél évet. Pirmininke, Polcsák úr, köszönöm, Olekász úr, köszönöm szépen. Én támogattam az Európai Bizottságot, mert támogatom a Green Deal-t, erre szükség van a túléléshez, és szükség van a szociális orientációra is, hogy méltóságban élhessünk. A digitalizációt is támogatom, az innovációt, és emellett a mezőgazdaságot is, a, illetve a régiókat is, ezeknek is támogatásra van szükségük a gazdáknak megfelelő és egyenlő támogatást kell nyújtani minden országban, a balti államokban is. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell eh, játszania. Eh, Európán kívül is, eh, Afrika felé, szomszédos országok felé is, és csak az Európai Bizottsággal együttműködve leszünk képesek eredményekre jutni, és ezzel teljesíteni azokat az ígéreteket, amelyeket az európai választóknak adunk. Elnézést, a szóbeli a szóbeli magyarázatok, szavazat magyarázatok során nem lehet spontán hozzászólni. Because I made an application to speak, but... Szerettem volna szerettem volna hozzászólni, de nem látom a nevemet a képernyőn, de nem akartam senkit, senkit megzavarni. Igen, igen, ehhez a témához akartam szavazatmagyarázatot mondani, és azt mondták, hogy ezt megtehetem. Igen, rögtön most megadjuk a szót Patten képviselőnek a függetlennek részéről, és, és aztán... Igen, itt vagyok. Én ellene szavaztam, az új bizottság ellen szavaztam, mert azt gondolom, hogy ez a kinevezés ez engem igazol abban, hogy rasszista ez a kinevezés. Az európai lakosság 10%-a más bőrszínű állampolgár, de egyetlen fekete, például fekete biztos sincsen. Ez itt egy apartheid. Az európai feketéket nem buszokon szegregálják például, hanem itt. Itt az, például nappal itt vannak a fehérek és dolgoznak, este pedig beengedjük a feketéket, hogy kipucolják a vécét és takarítsanak. Az új elnök felszólíthatta volna az Európai Bizottságot arra, hogy változtassa meg a munkatárs felvételi politikáját, vegyenek fel több fekete állampolgárt például, és azt gondolom, hogy az Európai Unió intézményes rasszizmust képvisel, és én ezen fehér rabszolgatartóknak nem adom a szavazatomat. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Brit polgárként én büszke vagyok arra, hogy én egy szuverén állam képviselője vagyok, amely együttműködik az európai partnerekkel a klímaváltozás elleni harcban Európában. Sok orsz, több ország kijelentette a klíma sürgősséget, de most az Európai Parlament az, e, az első több nemzetiségű parlament, amely ezt kinevezi, kijelenti, meg kell fordítani ezt a folyamatot, mielőtt túl késő lenne, és fogy az idő. Elengedhetetlen az, hogy mindannyian csökkentsük a szén lábnyomunkat, minden területen, az élelmiszerek területén, az óceán szennyezése, az import, a kereskedelem, a szállítás terén. Együtt kell működnünk a szénlábnyob csökkentésében, nem csak Európa szerne, hanem globális szinten is. Itt kezdődik a változás. Köszönöm szépen akkor rátérünk a következő nagy, napi rendi pontra, 2020-as költségvetési eljárás. Itt is szóbeli magyarázatok, Szahradél képviselő az LKR részéről, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én az Európai Bizottságot kritizáltam a klímapolitikája e, miatt, de most kivételesen meg kell védenem, dicsérnem kell a következő pénzügyi e, e, időszakra elfogadott vagy javasolt költségvetésért. Ami a ami a finanszírozási politikát illeti, kezdünk elmozdulni a mezőgazdasági politika, a kohéziós politika közvetlen támogatásától a tudomány és a kutatás támogatása felé. Sajnos ez azonban még nem tükröződik mm, teljes mértékben Sajnos a szokásos ügymenet folyik, de mégis azt gondolom, hogy mindenképpen jó lenne az új bizottságnak azt az üzenetet küldeni, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy betartsák azt, megvalósítsák azt, amit az elnök asszony ígért a bevezető beszédében. Én nem tudom támogatni ezt a jelentést, mert nem felel meg annak, amit én elképzelek a következő bizottság, következő költségvelésről. Vrecionova asszony következik. Köszönöm szépen! nem tudtam támogatni a 2020-as költségvetést. A kiadások növekednek, a pénzt olyan területeken költjük el, amelyeknek semmi közük az európai illetékességhez. Nem javítják az EU versenyképességét, sem a tagállami versenyképességet. Ezzel tulajdonképpen a, e, pazaroljuk a, az adófizetők pénzét. Az Európai Unió beavatkozása sok területen inkább káros, például sok olyan vállalkozást támogatnak, amelynek semmi értelme. Köszönöm szépen. Hannan úr nincs itt a plenáris teremben, úgyhogy a bolíviai helyzet következik. Poszpisil képviselő, tessék, önni a szó. Köszönöm szépen. Örömmel támogattam ezt az állásfoglalást. Az előző ciklusban többször is téma volt, a bolíviai helyzet az Európai Parlamentben, arról beszéltünk, hogy eh, Morales elnök milyen irányba halad, és kifejeztünk aggodalmunkat a helyzet miatt. Néha kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire szabályos eh, Morales eh, újraválasztása. Végül a diktátor elmenekült az országból, és a bolíviai parlament mindkét kamarája munkálkodik azon, hogy új szabad választásokat tartsanak. Ezt támogatnunk kell. Ugyanakkor felülvizsgálatra is szükség van, tehát biztosítanunk kell azt, hogy tisztességesek és szabályosak legyenek a választások. Köszönöm szépen! Következik az éghajlati és környezetvédelmi vészhelyzet, ez már mai téma. Kelehen úr következik a Renew-tól. Uh, Köszönöm szépen, én ezt az indítványt támogattam. Fontos volt ez a vita, és az utóbbi heteket kitöltötte, és nagyon egyértelmű a tudományos álláspont, hogy valóban melegszik az éghajlat. A széndiokszid kibocsátás, a foszilis üzemanyagok elégetése hát valóban vészhelyzetet eredményez. És időnként a fiatalabbakra is kell hallgatnunk. Sok ezer ember péntekenként fiatal egyetemisták tüntetnek Írországban, és követelik, hogy lépjenek a politikusok, a döntéshozók. El kell fogadnunk, hogy igenis vészhelyzet van, és ha már ezt elfogadtuk, akkor sürgősséggel reagálni kell. Olyan szakpolitikai intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek segítenek megmenteni a bolygónkat, a környezetünket, a biológiai sokféleséget és az óceánjainkat. Úgyhogy sürgősség után szükséghelyzet, szükséghelyzetet és intézkedéseket kíván. Köszönöm. A szocialisták és demokraták részéről Pámer úr. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy a mai éghajlat szükséghelyzet kihirdetésére sor került volna, hogyha nincs az a kampány, illetve nem gyakorolnak ránk nyomást azok a sok ezernyi tüntető fiatalok, akik távol maradtak az iskolai oktatástól, és én is örömmel csatlakoztam néhány hete hozzájuk, és nem azt követelték egyébként, hogy bátorító szavakat mondjunk, vagy állásfoglalásokat alkossunk, hanem érdemi döntő intézkedéseket tegyünk. Ezt kell teljesítenünk. Az új bizottságtól ezt várjuk, az új nemzeti kormányainktól, illetve a mindenkori tagállami kormányainktól ezt várjuk. A döntéshozóktól döntéseket, intézkedéseket kérünk. Greta Thunberg, amikor a parlament előtt elmondta az álláspontját néhány hónapja, maga is kifejtette, hogy nem szavak tettek kellenek. Fox asszony a függetlenek frakciója. Az állós állásfoglás ellen szavaztam, mert a, ez a riogatás, ami a tudományos tények ellenére ijesztegeti az embereket, és arról szól, hogy mi, emberek milliói fognak meghalni, és a civilizáció összeomlik, amit azt az elmúlt négy pár napban hallottunk, ez nem igaz. Az, hogy ellene szavaztunk, az azt jelenti, hogy a racionális alapulon, alapon folyó vitát kell választanunk az irracionális helyet, hiszen ez csak propaganda tudomány helyett. Nincsen tudományos bizonyíték se az IPCC, se más társaság részéről arra, hogy az emberiség ki fog halni, és az sem bizonyított, hogy az emberi tevékenység az, amely az áradásokat és egyebeket okozza. Az IPCC szociális, társadalmi kérdésekről is beszél. Ezekről mi megfeledkezünk, amikor ilyen állásfoglalásokat teszünk. A Tudjuk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkenése majd gazdasági megszorításokhoz fog vezetni, rengeteg költséghez fog vezetni, ez a sok riogatás. Elnök megszakítja a felszólalót. Roland úr elhagyta a termet, úgyhogy Árla úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is elutasítottam a, ö, az állásfoglalást. Én nem vagyok gazdasági professzor, de azért a gazdasághoz értek. Tudom, hogy a klímaváltozási vészhelyzet egy apala, apokaliptikus előrejelzést mutat, és ez nem egyéb, és science fiction, a gazdasági írástudatlanság egyik legriasztóbb példája ez, és az, hogy módosítókat elutasítottak, az az vizsgálatot kíván, a klimapolitikák agresszívák, és agresszívak, és a Brexit e, e, hatásai vagy eredményei el fognak törpülni ez ellen, ez mellett. Azt, azt hallottuk szakértőktől, hogy ez az ipari, ez egy olyan ipari tevékenység, ami ezt mozgatja, ami hatalmas költségekben fog kerülni. Az én hazámban is több mint 100 milliárd fontba került már, is ez a politika egyszerűen semmi értelme nincs, teljesen őrült politika. Omar Zsiúré a szó. Elnök asszony, köszönöm. Ma november 28-át írunk 2019-es évben. Az Európai Parlament klíma és védelmi vészhelyzetet hirdett. Ez egy szimbolikus és történelmi jelentőségű pillanat, és büszke vagyok arra, hogy szavazatommal hozzájárultam ez, ehhez. Európa, amely átélte az ipari forradalmat, nagy mértékben hozzájárult a klímakatasztrófához, és ez kötelesítesz minket arra, hogy vállaljuk a felelősségünket a világ népei előtt, a fajokkal szemben és az ifjúsággal szemben azt illetően, hogy igen, most kell cselekedni. Valóban most kell cselekednünk annak érdekében, hogy a földgolyón lehetséges legyen az élet az emberi faj számára és az összes faj számára, élőlény számára, amelyek hihetetlen kihalási hullámban vannak. Sürget tehát az idő, cselekednünk kell. And Madame Sojdrova? Sojdra asszonyé a szó. EPP. A néppárt részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A következő témához szeretnék most hozzászólni. A COP25-tel kapcsolatban. Elmondhatom az álláspontomat? Elnök, a következő napi rendi pont lesz majd a COP25, és e, tehát ennek keretében meg is adom a lehetőséget. Köszönöm szépen! Köszönöm ismét! Hadd fejtsem ki, hogy miért tartózkodtam a szavazás során. Azért tartózkodtam, mert a, az európai parlament rendkívül ambiciózus célokat sürget, és igaz, hogy az Európai Unió feladata a tagállamokat támogatni a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, illetve más éghajlatváltozást okozó gázok kibocsátás csökkentésében, és ambíciózusak valóban a célok. 50% szerepel 2030-ig a célkötőzéseink között, rendkívül nagyra törő, és ez az 50%-ra emelés miközben átlátnánk ezeknek a céloknak a hatását, ez szerintem túlzottan merész, ezért tartózkodtam. És annak örülök viszont, hogy kihagytuk azokat a pontokat, amelyek az atomenergia előállítását betiltanák. Mert enélkül ugyanis sok ország helyzete lehetetlen. Ennek köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dzsámbácki úr, a szó. Köszönöm a szót. Nem támogattam ezt az állásfoglalást a klímavédelmi vészhelyzetről. A klímaváltozásnak ugyan vannak jelei, de amit az állásfoglalás javasol, az a tagállamok szuverenitását sérti. Igen, határozottan nem értek egyet az ambíció szint emelésével az Európai Unió részéről. Egy ilyen gyors váltás, a jogbiztonságot kérdőjelezné meg, és teljes mértékben előrejelezhetetlenné tenni, a tervezhetetlenné tenni az ipar helyzetét. A Brexitről sem szabad elfeledkeznünk, hiszen az majd a másik országok célkitűzésének rovására fog menni. Én egyébként Bulgáriában élek, ami külső határ is, és az ilyen célok azt is jelentenék majd, hogy az ipart harmadik országba fogják kiszhelyezni, ahol nincsenek ilyen megszorító intézkedések. Elnök, ehhez a napirendi ponthoz kívánt hozzászólni, tehát a klímaváltozási konferencia kérdéséhez? Igen? Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Én támogatom az állásfoglalást, és üdvözlendőnek tartom a következő öt évre megfogalmazott parlamenti ambíciózus célokat. A Párizsi COP21-en lehetőségem adódott a parlamentet képviselni. Ennek megfelelően történt ez a célmegjelölés, hogy a visszafordíthatatlan környezeti károkat megakadályozzuk. Nemzetközi erőfeszítésre van szükség, és ehhez nagyobb kollektív ambíciók kellenek. Senkit sem hagytunk ki az éghajlatváltozás kezeléséből. Nagyon fontos, hogy 2020-ig kivezessük az üzemanyag támogatásokat a piacról, és jövő év végéig biztosítani kell az üzemanyag ellátáshoz való megfelelő hozzáférést, és így kell ellensúlyozni az alacsony jövedelműeknek a helyzetét, akik a fűtőanyagot sem engedhetik meg az otthon melegéhez. És ahogy von der Leyen bizottsági elnök asszony megfogalmazta, hogy fair és ambiciózus célok kellene. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont az isztambuli egyezményről szóló Dzsambecki úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak, mégpedig a következő okokból. Ez, egy, ez a dokumentum nem próbálja megvédeni a nők jogait az erőszak ellen. Ez egy olyan dokumentum, amely nemi jellegű propagandát tartalmaz, és ez a propaganda a hagyományos családokat és a kelet-európai országok hagyományos közösségeit tönkre teszi. Nagyon sok ország ellenzi az isztambuli egyezményt, nem azért, mert ellenzik a nők elleni erőszak ellen folytatott harcot, hanem azért, mert a hagyományos családi értékeket teszi tönkre a nem ellen, mint jelenség ellen nem harcolhatunk, mert az biológia eredménye, és nem választható. A nem, nem szociális koncepció, hanem, koncepció, hanem biológiai, és ezért nem fogjuk ezt a dokumentumot Bulgáriában ratifikálni. Néppárt Soldrová asszony, önél szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nem támogathattam egy olyan állásfoglalást, ami az összes tagállamtól azonnali isztambuli egyezmény ratifikálást követel. Bulgária, Csehköztársaság, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és az Egyesült Királyság szerepel ebben a felsorolásban, és azonnali határidejű a felszólítás. Én azt gondolom, hogy ez misztifikálja a témát, illetve olyan álbenyomást igyekszik kelteni, hogy az isztambuli egyezmény elfogadása már önmagában a megoldás. Ezzel szemben a valódi megoldás a tényleges fellépés a nőkkel szemben erőszak ellen. A cseh példára utalhatok. Elfogadtunk egy vonatkozó törvényt, a BTK-ba beépítettük az oktató felvilágosító tevékenységek, és ezt a csökkentést célozzák. Ehhez nem kell az isztambuli egyezmény. És én ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy tagállami illetékesség, és a bizottság ne követeljen illetéktelen feladatot. Köszönöm szépen, Körtön Dálling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megszavaztam az állásfoglalást, mivel tudom, hogy a nők ellen, lányok ellen elkövetett erőszakot általában bejelentetlenül hagyják. Az csak az én otthoni régiómban több mint 40 ezer nőt, nő ellen követtek el erőszakot, és ebből körülbelül 8 ezer volt nemi erőszak. Ezek olyan sokkoló számok, amelyek bizonyítják, hogy felháborító, hogy az Egyesült Királyságban sem ratifikálták még az isztambuli egyezményt. Hogy tudunk úgy vezető gazdasági hatalom lenni, hogy közben rendszeresen nem felelünk meg annak a kötelességünknek, hogy megvédjük a legérzékenyebb, legsérülékenyebb polgárainkat. Biztonságos helyé kell válnunk, hogy ne kelljen a kulcsunkat szorongatni, amikor hazamegyünk, és nem szabad többé annak elhangzania, hogy mi volt rajta és mit hívott, az Európai Uniónak most végre kriminalizálnia kell, büntethetővé kell tenni a nők elleni erőszakot. Köszönöm szépen, Pálmer úr, a szó a szocialistáktól. Köszönöm szépen. 2017-ben 1991 nőt gyilkoltak meg, szándékosan 81 ezernél többet erőszakoltak meg, és a különböző szexuális támadásoknak volt kitéve több mint 800 ezer nő az EU területén, és ezek a számok hatalmasak és riasztóak, felháborítóak. A legerősebb jogszabályokkal kell őket megvédenünk a nőkkel szembeni erőszaktól. És 2017-ben a hazámban 250 szándékos nőgyilkosság történt. Felháborító, hogy az Egyesült Királyság kormánya, a hazám kormány az isztambuli egyezményt még nem ratifikálta, de ez közvetlenül összefügg a kormány megszorító intézkedéseivel, a mm, nemi erőszak áldozataival foglalkozó központokat e, megfosztották az eszközeiktől, és ezáltal a nőket veszélybe sodorták. I give you the, Kelly úr, mielőtt megadom önnek a szót, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a szóbeli mod, szavazatmagyarázatok benyújtásának határideje az ülés kezdetének, kezdeténél véget ér, de most megadom a szót Kelly úrnak. Köszönöm szépen és elnézést kérek, amiért nem tettem meg ezt előbb. Támogatom az Isztambul Egyezmény ratifikálását, hiszen ez az egyik legátfogóbb nők szem, nőkkel szembeni erőszakot elítélő egyezmény. Nagyon sok nő, nőt ér valamilyen fajta erőszak, és nagyon sok nincs, nem is lesz bejelentve, ez teljesen elfogadhatatlan. Nagyon fontos, hogy az egész Európai Unió területén legyen változat, változat változtatás, változás. Írország elfogadta ezt az egyezményt, és jogilag kötelező erejű szankciókat kell kiszabni. Nagyon fontos a hogy az Európai Bizottságban elérték a nem, nemek egyensúlyát. Az egy, isztambuli egyezményt nagyon fontos, hogy minden ország átültesse és a saját jogalkotásába beültesse. Köszönöm rátérünk a következő témakörre, az orosz intézkedések hmm, a litván bírák ellen. Az SND részéről Olekasz úr következik. Köszönöm szépen. Az orosz eljárás a litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen precedens nélküli beavatkozás az igazságszolgáltatás tevékenységébe, egy másik ország igazságszolgáltatásába a jogállamiságot meg kell védenünk, nem csak Litvániában, hanem az Unió egészében. És reagálnunk kell erre az orosz cselekményre. Saját szememmel láttam, hogy mi történt január 13-án, amikor a Szovjetunió tankokkal vonult fel a békés tüntetők ellen, és én is segítettem az áldozatokon. Ma pedig az Európai Parlament egyértelművé tette, hogy senki, de senki nem avatkozhat be a nemzeti igazságszolgáltatásba. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Zsdánoká asszonyé a szó. Ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak. A független bíróság nem létezhet ott, ahol az állam monopóliumként kezeli a történelmi igazságot. Ott csak, csak is az orosz fegyveres erők felelősek, voltak felelősek a 42 ember lelövéséért. Ez az egész bűnügyi felelősség kérdése, és Kildas Palecki politikus, litván politikus elmondta, hogy 91. januárjában mindenki, akit a saját haza, a, a, a saját ö, népér előtt bíróság elé került, és ez vonatkozik azokra is, akik civil embereket lőttek le, és egyébként nem olyan régen egyébként, aki erről beszélt, kiderült, hogy orosz kémként működik, Litvánia az ilyen ügyekről nem kellene, hogy többet beszéljen. Köszönöm szépen az EPP nevében, megadom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Támogattam ezt az állásfoglalást egykori igazságügyi miniszterként Csavországban, abból indulok ki, hogy szükség van a független bíróságra minden országban. Nem gondolom, hogy itt arról lenne szó, hogy azt magyarázzuk, hogy mi is történt Litvániában 91-ben. Nem, itt a jogállamiságról van szó, független bírákra, nyomozókra van szükség. És az állami erők ebben az esetben döntöttek, és aztán diszkriminálták őket. Ez tehát egy vitás eset. Én 91-ben nem voltam Litvániában, de államügyészként egyszerűen nem értem, hogy a bírákat felelősségre lehetne vonni jogi véleményük okán. A litván igazságszolgáltatás európai igazságszolgáltatás, tehát az egész Európai Uniót és valamennyünket érinti, hogyha jogállamiségért szállunk síkra. The Airbus dispute and the first... Az Airbus vitájára térünk rá. Kirton Darling kapja meg az SND részéről az első szó, eh, először a szót. Köszönöm szépen, megszavaztam ezt a témát, mert az Airbus eh, támogatás egyéb területekre is átgyűrűzik, attól függetlenül, hogy helyes vagy helytelen a WTO-tól van egy negatív határozatunk, és összesen négy tagállamot PC-ztek ki, mindegyik hevesen reagált, a, a briteket kivéve, a francia, a spanyol kormány úgy nyilatkozott, hogy ellenzik ezt az álláspontot, és a brit álláspont pedig az, hogy sajnálatosnak tartjuk. A skót viszki 25%-os vámja kedvezőtlen, lépés, és a transatlanti kereskedelmi kapcsolatok aranykorára számítunk a Brexitet követően, de az ellenkezőjét mutatják az adatok. A Trump első intézkedése veszélyezteti a brit álláshelyeket és a jólétet, de a torik erre vakok. Köszönöm. Dzsambecki úr, öné a szó. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégáim, az állásfoglalást támogatom mert nagyon fontos ügyről szól. Az Európai Unió mindig is megpróbálta megnyitni a piacait. Ezek az új vámtarifák gyengítik a transatlanti partnerséget. Az élelmiszeripar nagyon fontos számunkra, és igen nagyban függ a washingtoni döntésektől. Igen erkölcstelen eljárás ez, hogy az Airbus, Airbus Boeing vita miatt egy egész szektort, az élelmiszeripari szektort sújtanak vámtarifákkal. Nem, szab, nem lenne szabad, hogy a gazdálkodóink és az élelmiszeripari dolgozóink e, e, így ilyen módon túszként e, csapdá essenek azonnal el kell kezdeni az tárgyalásokat, annak érdekében, hogy megoldást találjunk. Szóval, Köszönöm szeretném megmagyarázni, hogy miért is szavaztam az állásfoglás mellett. A VTO megállapította az Airbus támogatását 7,5 milliárd dolláros szankciós összeg került kiszabásra. Ezt nem lehet elfogadni, hogyha ezt az EU-s adófizetőknek kell megfizetniük. Az USA az egyik legfontosabb export piaca az Európai Uniónak. Nem akarunk háborúzni, jó kapcsolatokat szeretnénk ápolni az USA-val. Az EU-nak és az USA-nak tehát meg kell állapodniuk, nem várhatunk arra, hogy a Boeing vitás esetet rendezzék, és az USA kereskedelmi háborút vívjon. Mindenek azon ágazatokban, ahol a szankciók az USA részéről károsan hatnak majd, ott mindenképpen szolidárisan kell fellépnünk. Köszönöm szépen. Rátérünk a WTO fellebbiteli válság témájára. Kirton Darling asszony az SND részéről. Köszönöm szépen, ezt is megszavaztam, hiszen számos Brexit hívő számára a Kánoán földje a WTO, az ígéret földje egyenesen, a globális kereskedelemben, csak kihagyják a történetből, hogy Trump az utóbbi három évben tönkreverte a WTO szervezetét, és úgy tűnik sikerül is neki. Az USA miatt a WTO működésképtelenné válik, pontosan két hét múlva. Egy másik példa a számos hazugságra, amivel a Brexitet indokolták a brit nép felé. Az az igazság, hogy a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban az EU a legjobb opció, messze az e, a legjobb lehetőség. És ezért konkrét erőfeszítésekkel a brüsszeli munka arra kellene, hogy irányuljon, hogy a brit vállalkozások továbbra is sikere működjenek a tori mitoszokkal szemben. A mai utolsó naporendi pontunk az EU-AKC partnerségi megállapodásról szóló szavazatmagyarázatok Keleher úré a szó. Köszönöm szépen, én megszavaztam ezt az állásfoglalási indítványt az AKC partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokról, Azért, mert tudjuk, hogy globalizált világban élünk, nagyon fontos a tárgyalás, a dialógus, és a parlamenti közgyűlés így majd egy nyitott fórumon tudja megtárgyalni azt, hogy Európában, Afrikában, Csendes-óceán és Karibi térségben milyen kihívások vannak előttünk, és hogy ilyen módon ezekkel nyíltan tudunk szembenézni. A klímaváltozás, a demokrácia támogatása, a jogállamiság, ezek mind olyan témák, amelyekkel kapcsolatban Európának nem lehet másokat leckésztetni, hanem meg kell hallgatni mindenkinek a véleményét, lehetőséget kell adni másoknak is arra, hogy szerintük ezeket a kihívásokat hogy kell kezelni, hogy azokra az országokra, amikkel kapcsolatban vagyunk, a mi cselekvéseink ne legyenek negatív kihatással. Tehát a demokrácia, az emberi jogok, a klímaváltozás és a jogállamiság területén párbeszédet kell folytatnunk. Elnök, köszönöm szépen, most az ülést felfüggesztem három óráig. az elnök Good afternoon, colleagues. Kedves kollégák, az ülést megnyitom a tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket rendelkezésre bocsátottunk. Vannak -e ezzel kapcsolatban megjegyzések? Nincsenek, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Szóbeli kérdés a bizottsághoz a 800-as ügyfélszolgálati telefonszám. Azonnal megadom a szót Schwab úrnak, a szóbeli kérdés megfogalmazójának öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A ma délutáni vita és szóbeli kérdés tárgya a következő. Mi a helyzet az elektronikus belső piacsal a telefonos szolgáltatások terén? Elnök asszony, ön több kollégával együtt a belső piaci bizottságban már vitatkoztunk erről. Ez egy helyi jelentőségű téma is, egy német polgár megkeresett engem, és azt mondta, hogy az édesanyja Strasburgi kórházban van, de nem sikerült fölhívni ezt a, ezt a kórházat, mert a francia polgárok 0800-as telefonszámmal nagyon kedves módon a kórház lehetővé teszi, hogy ingyen hívják a franciák a kórházat, de a németek számára meg nem elérhető ez a szám, mert külföldről a 0800-as nem lehet fölhívni. Úgyhogy konkrétan ezzel a kérdéssel foglalkozunk az európai telefonos belső piac így néz ki. Ugyan megszüntettük a böngészési díjakat, illetve a roaming díjakat, de a polgárok a szüleiket a nagy, vagy rokonaikat nem tudják a 800-as szám miatt külföldi kórházban fölhívni. Számomra a 800-as számnak pont az kellene, hogy legyen az előnye, hogy a polgár komplikációk nélkül és ingyen tud telefonálni, és hogyha ez határon átnyúlóan nem működik, akkor első után köpönyek. Kedves kollégákkal együtt szeretnénk tudni azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megszüntessük ezt a e, kétes állapotot, ezt az elfogadhatatlan állapotot, és ne csak e, arról legyen szó, hogy határon túl mutatóan öm, e, olcsón tudunk telefonálni, hanem egyáltalán tudjunk telefonálni, és el tudjuk érni egymást. Ezért szeretnénk világos választ kapni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now I... Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottságnak. Gabriel asszony, tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hat köszönjem, az, köszönjem meg az Európai Parlament képviselőinek, hogy felhívják a figyelmet erre a fontos kérdésre. Először is az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy fontos garantálni a 0800 számhoz való hozzáférést. Meg fogjuk vizsgálni részleteiben ezt a kérdést ahogy Schwab úr éppen most mondta, ez elengedhetetlen a digitális belső piac szempontjából. A 0800-as számokat általában a vállalkozások arra használják, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak a polgároknak. Gyakran egy olyan döntésről van szó, amelynek a lényege az, hogy a polgárok könnyebben hozzáférjenek bizonyos szolgáltatásokhoz. A 0800-as szám esetében egy, mondjuk egy vállalkozás ezt lehetővé teszi, hogyha segélyhívó számot ad meg ami a külföldről fölhívott telefonszámokat illeti, itt felmerül a kérdés, hogy az hogy külföldről le lehet-e érni ezeket a számokat. Eddig nem kaptunk sok panaszt az Európai Bizottságban, de ebből nem indulhatunk ki. Nyilván egy konkrét és alapvető fontosságú kérdésről beszélünk. Látnunk kell, hogy milyen más lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Szeretném fölhívni a figyelmüket egy olyan irányelvre, amely az elektronikus kommunikációt szabályozza. Az elmúlt évben fogadtuk el. Ez az új kódex, ez különböző módokat vezet vezet be, amelyeknek a e, célja pontosan az, hogy a határon átnyúló forgalom miatti torzulásokat megszüntessük. E, remélhetően, remélhetőleg ez hozzá e, járul a belső piac megvalósulásához, valószínűleg 2020. decemberében lép életbe. De addig is tagállamokkal együttműködve igyekszünk ezt a kódexet bevezetni, és a parlamentet is sok szeretettel látjuk ebben a folyamatban. E, ezek az új módszerek, amelyeket ez a e, jogszabály bevezet, ezek a jövő évben lesznek működőképesek. Addig is figyelemmel kísérjük ezt a témát. A digitális belső piac megvalósulása elsődleges jelentőségű, és már elég jól előre haladtunk. Számos politika vonatkozik erre, beruházáspolitikai döntés, szabályozási döntés, amelyek fontos eszközöket adnak a kezünkbe, annak érdekében, hogy erősítsük a digitális belső piacot és a verseny eh, eh, helyzetünket erősítsük. Nemrégiben bevezettük eh, a nemzet nemzetközi, nemzetközi csökkentett díjakat, amelyeket külföldről hívhatók, ez mindenképpen jó és ezzel egy valódi előrelépést értünk el a belső piacon. És a következő dologra szeretném még felhívni a figyelmet. Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, ami a 0,8-as számok elérését illeti, és a kiegészítő intézkedések elfogadását fogjuk szorgalmazni, hogyha elemeztük a helyzetet, és ez a vita ma is, ez a mai vita is hozzájárul ehhez az elemző munkához. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók hozzászólói következnek néppárt részéről. Thun und Hohenstein asszony két percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Köszönöm ezt az ambíciózus nyilatkozatot, amit most itt megosztott velünk. Ezek a telefonszámok, ezek az ingyen hívható telefonszámok nagyon népszerűek a bank világban, vagy más, más A információt lehet kapni például a közlekedésről, a forgalomról, az vonatokról, stb. De hogyha külföldről nem lehet ezt elérni, akkor mit, akkor mennyiben segít ez nekünk? Én amikor a jogaimról tájékoztattak, azt mondták, fel akartam hívni egy telefonszámot, és nem tudtam felhívni ezt a számot, és ezt pedig mindenkinek lehetővé kellene tenni, hogy elérjék ezeket a ingyen hívható számokat. Hogyha segítségre van szükségünk ügyvédtől, pszichológustól, vagy bármilyen segítőszolgálattól, és hogyha 0800-as számot hívnánk külföldről, nem érjük el. A lengyel TB tájékoztatása szerint havonta 40 ezer hívást kap egy ilyen 0800-as szám, és nem értem, hogy miért nem lehet ezt külföldről elérni, hiszen hogyha valaki információt szeretne kapni egy lengyel kórháztól, akkor nem kaphatja meg, hogyha nem 048-al kezdi. Emellett, hogyha ezek nemzetközi segélyhívó számok, akkor más nyelven is kell tudni segítséget kapni, vagy kérni ezen. Tudjuk, hogy vannak technikai, jogi, administratív megoldások, és ezeknek a feladata az az, hogy az európai polgárok életét megkönnyítsék és megszüntessék az akadályokat. András Schwabnak igaza volt, a roaminggal egy nagy pozitívumot értünk el, és ezért szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsuk az ingyen hívható számok elérhetőségét, és az új Európai Bizottsággal együttműködve biztos vagyok benne, hogy ezt el fogjuk tudni érni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most az SND frakció nevében Kumpula Nátri asszony következik. Három perc, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök, hogy itt lehetek, és még egyszer újból, újonnan foglalkozhatunk a telekom kérdésekkel. Egyértelmű, hogy a polgároknak szüksége van egy bizonyos szolgáltatásokra, ez fontos része a belső piac, piacnak is. Az elmúlt ciklusban sokat tettünk azért, hogy a próbáljuk csökkenteni a különböző szolgáltatások árát, hogy ezeket el tudjuk vinni a polgárok felé, bizonyos irányelvek csak jövőre lépnek hatályba, tehát bizonyos dolgokat elértünk, de nagyon fontos például az, hogy megfelelően tájékoztassuk a fogyasztókat. Én is olvastam azt a petíciót, amiről az imént a kolléga beszélt, aki nyaraláson próbálta a kórházból telefonálni szeretteinek, és sajnos ez jelenleg nem ingyenes. Ennek a dolognak két oldala van. Egyrészt a vállalatoknak, a vállalatok szeretnék a szolgáltatást határon átnyúló módon nyújtani. Ugye nekik is van egy költségük, és aztán ott van a vásárló is, és a 0800-as telefonszámot, ügyfélszolgálati számot közszolgálati, illetve például tájékoztató jelleggel, vagy kórházakból is lehet használni. Nos, hogyha elképzelhető, hogy az ingyenes szolgáltatást valaki nem szeretné megvalósítani, mert nyelvi problémák merülnek fel, például egy finn kórházat képzeljünk el, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást, vagy hogyan alakíthatja ki ezt a szolgáltatást mondjuk Görögországban. Finnországban jelenleg él egy javaslat, amely értelmében a, az állami ügyfélszolgálatnak nem lehet bármilyen árazása. Ne felejtjük, hogy ezekre az árakra nem vonatkoznak azok a korlátozások, amiket a kereskedelmi árakra vonatkoznak. Kérdezem a bizottságod, hogy ezzel a finn modellel tudna valamit kezdeni, nem lehetne ezt európai szintre emelni? Én mindig a korlátozás nélküli megoldásokat szeretem, független attól, hogy itt adatátmenetről van szó, adatátvitelről, vagy hozzáférésekről, digitális szolgáltatásokról. Azt hiszem ez lenne a cél, és hát ez a, az alapvető célunk ezzel a szóbeli kérdéssel is, hogy csökkentsük az árakat a, szó, a felhasználó felé. Tudom, hogy a határon átnyúló dimenziós nem könnyíti meg a dolgot, de hát miért is lehetne az cél, hogy Olaszországból lapföldre telefonáljunk. Thank you very much. On... Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében két percre megadom a szót Bielán úrnak. Köszönöm szépen. Egyértelműen az elmúlt években sokat értünk el a az egységes telekom piac elérése, megvalósítása területén. Létrejött a 112-es európai vészhelyzet száma, egy telekommunikációs kódexet is elfogadtunk, ez jövő év végéig lép majd határba, addig valósul meg, illetve a roamingra vonatkozóan, telefonhívásokra és adatforgalomra vonatkozóan is vannak jogszabályok, de a különböző telekom cégek még mindig próbálják megkeresni a joghézagokat, hogy a vásárlók a lehető legtöbbet fizessenek. Legalábbis Lengyelországban így van ez. Ettől függetlenül az biztos, hogy nagyon sok mindent elértünk. A 0800-as ügy, ügyfél számok jelentik az utolsó megoldandó problémát ezen a területen. A Telekom egységes piac, egységes belső piac enélkül nem jöhet létre. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ezen ügyfél szolgálati számok sokszor öm, vállalatokhoz kapcsolódó számok. Ne feledjük, hogy hogyha nincsen korlátozás egy-egy ilyen szám esetében, akkor a külföldi hívások kerülhetnek többe. Ne felejtjük, hogy sokszor viszont közszolgáltatások esetében használják a 0800-as számokat. A szóbeli kérdés szerzője Schwab úr elmondta, hogy az orvosi információhoz való hozzáférés lényeges kérdés. Lengyelországban például a lengyelek például sokszor külföldről hívnak, külföldi számokat hívnak, hiszen külföldön léteznek már ilyen számok. Sajnos azonban nehéz hozzá jutni e- az ilyen típusú orvosi információhoz. Megköszönöm biztos asszony, hogy tesz valamit a probléma megoldása érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csuhodár úr következik. Következne, de nincs itt. Akkor nézzük ki a következő hozzászóló. Zambászki úr, egy perc уважаема госпожо председател уважаема госпожо комисар! позволете ми първо да ви поздравя с вашето преизбиране и да ви пожелая Köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni önnek, hogy újra választották, és remélem, hogy a következő mandátumban ugyanolyan sikeres lesz, mint az elsőben. A roaming díjak csökkenése, csökkentése mindenképpen nagy siker volt, és azért is gratulálok, amit a nyugat-balkáni térségben elért. Nem tudom, mennyibe kerül majd az nekünk, hogyha 0,800-as ügyfélszolgálati számot korlátlanul lehet használni. Mennyibe fog ez kerülni? Hát már nem kommunizmusban élünk, hanem, itt szaba, hanem ö, szabad piaci verseny van. Fontosnak tartom, hogy a polgárok hozzáférjenek a családtagjaik orvosi információihoz, de ehhez egy racionális megoldást kell találni, remélem ezt megteszi majd biztos asszony. Nyilván ennek lesznek költségei, de a lényeg az, hogy észszerű legyen a megoldás. Thank you very much. Now for the... Nagyon szépen köszönöm a spontán hozzászólások körében. Kelly úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, először is nagyon szépen köszönöm, hogy Schwab úr felhívta a figyelmünket erre a témára, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy megfelelően kezeli ezt az ügyet. Tíz éve vagyok képviselő, és minden plenárison van olyan, aki azt mondja, hogy igen, muszáj kiteljesíteni az egységes piacot, a digitális egységes piacot nagyon jó előrelépést tettünk, például a roaming díjat eltörlésével Kumpula Nátriasszony tett ezért sokat, de hát nincs semmi értelme a tevékenységünknek egyébként sem, hogyha nem a fogyasztókat segítjük ezzel. Nagyon jó lenne, hogyha Maria Gabriel lenne az, aki az elkövetkezendő öt évben valamikor majd eljön ide, és azt mondja, hogy igen, kiteljesítettük, az egységes piacot kiteljesítettük, az egység, a digitális egységes piacot. Szerintem elsősorban meg kell állapítani, hogy mik az akadályok, azokat egyesével szépen meg kell szüntetni az elkövetkezendő öt évben, és akkor fantasztikus előrelépésnek leszünk tanulni, úgyhogy Mária, most rajtad a sor. Nagyon szépen köszönjük, most ismét megadom a bizottságnak a szót Gábriel asszony parancsolja. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy felvetették ezt a fontos kérdést, a 08 kérdést, 0800-as számhoz való hozzáférést. Köszönöm, hogy támogatják a javaslatot és a digitális belső piac megvalósítását. Kicsit hadd térjek ki a részletekre. Mi a Petra Kopulánátri asszony kérdése nagyon világos volt. Kelly úr is. Az első dolog, a 0800-as szám hívásának díjait miért olyan nehéz meghatározni? Hát ez azért van így, mert ez egy, egy egyoldalú gazdasági döntés. Lehet, hogy nehéz megállapítani ezt a díjat, mert a tranzit és az átkapcsolási díjokra díjakra nincsen kihatással a célpont, hanem ezt a kibocsátó határozza meg, és ez akár csalásra is lehetőséget adhat, és ezért nem nem tiltott a külföldről érkező hívásokat megtagadni, fogadását megtagadni. Ami az európai válaszokat illeti, az új elektronikus kommunikáció kódex a válaszunk alapja, 2020. december 21-én lép ez életbe. De ez a kódex, ez olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek a határon átnyúló torzításokat akar elérni, és um, azonban hoz, és el, ö, megszüntetni a torzulásokat az egységes maximum eh, voice termination rate meghatározása, eh, ez nagyon fontos, ez jövő év végére dolgozzák. Egy ilyen intézkedésnek köszönhetően az, a költség egyik elemét sikerül megszüntetni, és a kockázat, az általános eh, költségek, a kapcsolási és tranzit költség a hívott fél számára könnyebben korlátok között tartható. Mi az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kísérjük a dolog alakulását, hogy megnézzük, hogy szükség van-e további lépésekre. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a parlament képviselőinek ezért a vitáért, ami számunkra jó és hasznos. Ahogy mondtam, folytatjuk továbbra is a helyzet figyelemmel kísérését, hogy megállapítsuk, hogy további intézkedésekre van-e szükség a jövőben. Az üzenet a következő, mi tettünk előrelépést, meg fogjuk látni, hogy milyen hatással lesz ez, de már ennek a vitának köszönhetően szorosabban figyelemmel tudjuk kísérni a tendenciákat, a fejleményeket. A technológia nagyon gyorsan fejlődik, és számunkra is fontos, hogy ne késlekedjünk, ne maradjunk le. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a parlamenti képviselőknek. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor ezzel a vitát lezárom az eh, ülés jegyzőkönyvét benyújtjuk a parlament eh, jóváhagyására a következő ülés elején. Hogyha nincs ellenvetés, akkor a, a ezen eh, plenáris ülés alatt elfogadott állásfoglalásokat az állásfoglalásban szereplő személyeknek továbbítom. Ezzel az ülést felfüggesztem, és mindenkinek kellemes délutánt kívánok.